Right, if, if, if, if everybody could... Ha megkérem, hogy foglaljanak helyet. Aztán elkezdhetnénk az ülés, kedves kollégák, a helyet foglalnának. Köszönöm szépen. Mindenki, kérem, foglaljon helyet. Jó, akkor megnyitjuk az ülést. Az elsőként kérem szépen, hogy fogadjuk el a napi rendet. Úgy látom, nincs ellenvetés. Akkor ez rendben van. A második napi rendi pont az elnök asszony közleményei. Ez elég egyszerű. A legutóbbi hétfő ülésünkön bejelentettem, Bárné biztos úr aki megkapta a jóváhagyást néhány bizottsági javaslata kapcsolatban, eljött, hogy bemutassa őket a első adandó alkalommal. Ezek a, deriv- a származékos és rövid lejáratú tranzakciókra vonatkozó rendelet, tehát röviden megszakítjuk majd a meghallgatást 10-15 percre, azért, hogy a biztos úr bemutathassa a jelentést. Sajnálatos módon nincs lehetőségünk eszmecserére, de természetesen ezen nem sokára bekövetkezik. Nagyon örülök annak, hogy ez precedens értékű a biztos úr számára, hogy ő bemutassa első adandó alkalommal. Éppen ezért megadom Bárnyi biztos úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mindenkit külön-külön üdvözlök, jó napot kívánok! Nem tudtam gyorsabban jönni a parlamentbe, nem tudtam előbb jönni, nem tudtam előbb az önök bizottsága elé járulni, mert a bizottsági kollégium még pár perce ülésezett, és a délelőtt nagy részét egy olyan elmélyült vitának szenteltük, amely a két szabályozási projekttel kapcsolatos. Az első a származékos pénzügyi termékek piacára vonatkozó rendelet, a másik pedig a rövid lejáratú termékek értékesítéséről szóló rendelet. Január 13-án fogok önöknek beszámolni. Ez nagyon jó, hogy a bizottság azonnal bemutatja, amikor önök készen állnak, amikor mi erre lehetőséget látunk, bemutassuk ezt a tervezetet. Elnök asszony, hölgyem és uraim, ezek olyan témák, ahol az önök szakbizottsága nagyon sokat dolgozott. Ez azért mondom el, mert az, amit önök tettek ezen témákkal kapcsolatban általánosságban, ami a szabályozást illeti, kiváltképpen ami a származékok és a sorszín, a rövid lejáratú ö, ügyleteket illeti, önök előkészítettek ennek a szövegnek ö, a mostani változatát. Több hónapja dolgoztam én és kollégáimmal, munkatársaimmal ennek a szövegnek a kidolgozásán, és a jelentéstevők is. Nagyra értékelem a jelentéstevőt, néhány hét múlva egyik kollégám el, David Wright kollégám, aki a pénzügyi szolgálat igazgató helyettese, nagyra értékelem, de sajnos el fogja hagyni a szolgálatunkat. Fene Lengen úrnak szeretném megköszönni az együttműködést, a közeműködést, és Jean-Paul Gozesnek is, hiszen kiváló munkát végezett ő is ezzel a két rendelet projekttel kapcsolatban. Még említettem a bizottság előtt is, az általános keret, amelyben dolgozunk, hála az önök jelentéstevőnek konstruktív és intelligens munkájának, többen itt vannak, és köszönöm szépen nekik a munkát. Hála a belga elnökség ECOFIN tanácsülésen előmozdított döntésének. Most ez azóta mondhatjuk azt, hogy ez a különleges ágazati jogalkotás termékről termékre járva, ágazatról ágazatra járva, piacról piacra járva szabályozza a tranzakciókat. Így fogunk eljárni a jövőben is. Nos, a felügyeleti megállapodás, amelyet az önök parlamentje remélem nagy többséggel elfogad majd jövő héten, nagyon fontos ez a megállapodás, mert ez az alap, amely konszolidálja, hitelesé teszi azokat az ágazati kezdeményezéseket, amelyeket be fogunk vezetni. Itt az európai pénzügyi stabilitás érdekében, az európai megközelítés érdekében, amely a felügyeleti, nemzeti felügyeleti rendszereken alapul. Elnök asszony, szeretném önöknek elmondani, hogy van egy aggodalmunk. Ez a párhuzamosság, az átfedések, az amerikai és más világ régiók által bevezetett rendszerek és a mi rendszerünk közötti párhuzamosság kérdése. Nem lenne jó, hogyha a mi gazdaságunk egyenlőtlen helyzetben lenne a többiekhez képest. A g 20 ütemterve, az ő úti tervük párhuzamos. Nem mindig ugyanazokat az eszközöket használják, nem ugyanazokat a szabályokat vagy mértékeket. A banki ágazatok nem vethetők össze, sem az intézményeink, de van egyfajta párhuzamosság. Éppen ezért első látogatásomat az Európai Unión kívül Amerikában fogom tenni, és néhány nap múlva visszatérek, és megnézem ott, hogy milyen párhuzamosság áll fenn. Ami ezt a két szöveget illeti, a származékos termékek. Azt mondjuk, hogy nagyon fontos a gazdasági jelentőségük, hatalmas volumenű tranzakcióról beszélünk, ezek jelentősen megnőttek. Werner Langen helyesen írta le jelentésében ezen termékek evolúcióját 15 éve, és 600 ezer milliárd dollárnyi tranzakcióról van szó. Nem kielégítő a helyzet, nagyon is elégtelen, mert 80%-a ezen árucseréknek ez mindenfajta önkényes alapon, nem megfontolásokkal bíró döntéseken alapul. Nem tükröződnek a helyes árak, egyfajta az árak fluktuáció, spekuláció, gyakran ezek a termékek spekulációnak vannak kitéve. Mi ezeket a származékos termékeket szabályozni szeretnénk a g 20 keretében. Kis tolmácsolási kont merült fel, mondja az elnök asszony. A tolmácsolása kapcsolatban kon merült fel egy kis rövid technikai, félperces technikai szünetet fogunk bevezetni. Elnézést kérünk. Okay, right, we're, you, you... Uram, folytathatja, hogy újra kezdheti. Nagyon hatékony az önök elnök asszony, mert... Hat... Five seconds. <laughs> uh, we should... Megint meg kell állni, elnézést. Oké. Okay. Nos, beszéltem a párhuzamoságról, az Atlanti óceánon túli régiók, tehát egy benchmarking táblázatot kellene összeállítani, egy összehasonlító amerikai, európai és G20 tagállam közötti összehasonlító táblázatokat kellene kidolgozni, ha megnézzük a nagy jogszabály csomagot, meg kell nézni, hogy milyen párhuzamoságok fedezhetőek fel. Mik az első nagy szöveg a származékos termékekre vonatkozó rendeletnek a főbb elemei? Az átláthatóság nem elegendő. Pedig mindennek alapja persze. Az átláthatóság mindenütt jelen lesz, a származékos termékek piacán, nagyon fontos a nyomon követhetőség. A pénzügyi termékek nyomon követhetősége. Támogatni kell a standardizálást a lehető legerőteljesebb formában, és szeretném az önök figyelmét felhívni arra, hogy ha néhány származékos termék veszélyesnek tűnik, hála a parlamentnek, hála Sven Gigolt úr kezdeményezésének, akkor lehetőség lesz arra, hogy ezeket a termékeket betiltsuk a rendelet értelmében. A másik dolog. A tranzakciók szinte teljessége nyilvántartásba kerül, méghozzá speciális regiszterekben, nyilvántartásokban, fekete dobozokban, amelyek úgymond nyomon követik ezeket a tranzakciókat, tehát hogy archívumokat fogunk létrehozni a származékos piac, az emlékos termékek piacáról. És általánosítani, bátorítani fogjuk a kompenzációt, ez egy másik módja annak, hogy megerősítsük az átláthatóságot. Így lehet garantálni a nagyobb biztonságot ezen tranzakciók esetében. Mi ezt meg is tesszük, ezt a kérdés, amit föltettek, ha úgy tetszik, a ö, magántőke keretében végezzük el ezeket az intézkedéseket, akkor kompenzációról van szó, azt gondolom, hogy támogatni kell ezt a tőkésítést. ami egy központi hatóságon keresztül történő tranzakciót illeti, garantálni lehet a nagyobb biztonságot. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy ez a kompenzáció nagyon gyenge, globálisan 30%-ot tesz ki a származékos termékek piacán történő tranzakciók esetében. A kompenzáció még kisebb, a credit default swap esetében és szinte nem is létezik ez a kompenzáció a részvények esetében. De ahogy az amerikaiak már megtették, párhuzamosan figyelembe fogjuk venni azt a speciális problémát, amely a vállalkozásoknál alakul ki. Nagyon sok vállalkozás esetében alakul ez ki, akik eh, exportálnak származékos termékeket, annak érdekében, hogy a kockázatokat lefedjék. Úgy gondoljuk, hogy ez esetben ezek a vállalkozások nem spekulációs célból használják fel ezeket a származékos termékeket, hanem védelmi szempontból megkívánják védeni tranzakciójukat, illetve megóvni a munkahelyeket. Mi úgy döntöttünk, hogy nem fogjuk az vállalkozásokat ebben az esetben alávetni ugyanazoknak a kötelezettségeknek, mint a többi pénzügyi szereplőnek. Jelenleg, hogy világosan lássuk, ha egy cég, egy ipari vállalkozás, amely ezeket a pénzügyi termékeket felhasználja, ha úgy viselkedik egy gyártócég, mint egy bank, akkor a bankokra vonatkozó szabályokat kell rájuk is alkalmazni. Tehát úgy döntöttünk, hogy kivételeket teszünk lehetővé, záradékokat vezetünk be. Az objekt, a cégütözés az, vissza fogok térni majd az eszközökre, a stabil piac érdekében. Nagyon fontos, hogy ezt a jó felügyeletet garantáljuk, a kompenzációt is. Nos, hát ezért vannak a kompenzációs kamarák, amelyek a származékos termékek piacán felállítandóak. A SMA szerepéről van szó, tehát a közvetlen felügyeletről van szó. Nagyon fontos a smák megfelelő elhelyezése a felügyeleti kollégiumon belül, testületen belül. Egy másik alkalommal szívesen reagálok, vagy, vagy válaszolok kérdésekre az önök munkaprogramjával kapcsolatban. Mindenképpen folytatjuk majd a párbeszédet ebben a témában. Ami a rövid lejáratú tranzakciókat illeti, a short selling, tehát az aktívák eladása, pénzügyi aktívák eladása, Miért ezeket visszavásárolják, néha a vétel előtt eladunk, tehát ez igazából ez a tranzakció, ugye a lefedetlen, rövid lejáratú értékesítésről van szó. Úgy gondoljuk ideológiától függetlenül, hogy ez a rövid lejáratú vagy short selling tranzakció a szuverén adósságok esetében, az állami adósságok tekintetében elősegítheti a likviditás. Tehát ezt a kérdést nem akarjuk azzal az ideológiával párosítani, amit az előbb említettem, hanem szabályozni szeretnénk ezt az ágazatot, és az átláthatóságot szeretnénk biztosítani. Mik a főbb elvek? Minden rövid lejáratú tranzakciót olyannak ítélünk meg. Tehát ezt teszik az amerikaiak is ilyen esetben. Ez újdonság Európában, ez a fajta azonosítás rendszeres be, vagy automatikus, kötelező beazonosítás. Minden ilyen rövid lejáratú tranzakciót be kell azonosítani, annak érdekében, hogy a szabályozó testület nyomon tudja követni ezeket. Nagyon fontos, hogy bemutassuk a kockázatokat. Ez a rendszer működik Amerikában és Hongkongban is. Az átláthatóságot kell garantálni, mert minden alkalommal, amikor egy piaci szereplő rövid lejáratú terméket értékesít, mondjuk egy állam vagy egy vállalkozás értékpapírét, akkor ezt el kell mondania. Küszöböket kell meghatározni, ha rövidéletú terméket értékesítünk, 0,2%-a egy vállalkozás tőkéjének, ez az eladott termék, el kell ezt mondani a szabályozott testületnek és a piaci szereplőknek is, hogy milyen tranzakcióról van szó. Ha a küszöbön túlmegyünk, a 0,5%-os küszöbön túlmegyünk, erről is tájékoztatni kell az érinteteket. Nagyon fontos az, hogy nulla értékű eladások, erről már szóltam, garantálni kell, Nagyon fontos a tranzakciók lezárása egy kölcsönnel, vagy valamilyen hideg konstrukcióval, ehhez hasonló ö, konstrukcióval. Természetesen nagyon fontos az óvatosság, az óvintézkedés. Ha egy operátor, egy piaci szereplő nem tud három napon belül felmutatni értékpapírokat, akkor a negyedik napon készpénzben kell rendeznie ezt a, az ügyet. És ha nem tud így eljárni, akkor a szabályozó testület döntést hoz majd. Nos, hát ez a ö, piac megfelelő működését támogatja. Az amerikai Egyesült Államoktól vettük át ezt a példát. Nem akarunk betiltani semmit, hanem kötelezni szeretnénk az átláthatóságra. Tisztelt elnök asszony, azt hiszem, hogy ezzel a két rendelettel, két fontos rendelettel Olérén kollégám támogatását adta ehhez, hozzá is járult, tegnap is igyeltett, a felügyeletet is nem értékben támogatta, ami a rendszer kockázatot illeti. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megfelelően felfegyverkezve tudjunk fellépni a válsággal szemben. A parlament sokat segített nekünk, egy sokkal európai keretben kell dolgoznunk, a független hatóságokat bevonjuk, és nagyon fontos, hogy megerősítsük az együttműködést, és az európai cselekvőképességet a rövid lejárató termékek értekesítésénél, nagyon fontos a harmonizált döntéshozatal, a harmonizáció a tagállamok között, nagyon fontos a koordináció. A SMAC esetében nagyon fontos, hogy a koordináció, a gyors koordináció keretében lehessen reagálni a hét minden napján és minden órájában. Sokat dolgoztunk az elmúlt hetekben, és még egyszer el szeretném mondani, hogy az Európai Parlament munkája nagyon hasznos volt, Elnök asszony, azt a kérdést tették fel nekem az előbb, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy ezeket a rendeleteket átültessük a gyakorlatba, a technikai feltételeket le tudjuk persze rövidíteni, de van a demokratikus idő. Ez önöktől függ, és a miniszterek tanácsától. Ott is a dolgokat gyorsan és jól kell megcsinálni, amit kijelölik a jelentéstevőiket, gyorsan és jól kell dolgozni, itt van ugye ez a két rendeleti csomag, a szolgálatom az önök rendelkezésre áll, én is, és majd talán látni fogják majd a következő hetekben, a spekuláció elleni küzdelemben, az esetleges anyagokkal kapcsolatban, a hitelminősítéstekkel kapcsolatban. Aztán azt szeretném, hogyha a szankciók rendszerét mindenképpen megerősítenénk a buborékpiacok elleni küzdelem kapcsán. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm, biztos úr! És mint ahogy mondtam, nagyon örülünk annak, hogy eljött ide hozzánk, és ezt a kis rövid előadást megtartotta a lehető leghamarabb nekünk, és köszönjük az átadott információt, és a szakbizottság természetesen már alig várja, hogy a következő szakaszát elkezdje az európai eh, felügyeleti hatóságokkal kapcsolatos munkának, és mint a Győr is emlékszik rá, a felügyeleti csomag tárgyalásakor az Európai Parlament hangsúlyozta azt, hogy az ESZÁK dolgozzanak együtt, tehát az európai felügyeleti hatóságok, és ezt az együttműködést azonnal teszteljük is. Például a bankhatóság az már is a Central Counterparty esetében a tőkekövetelményeket szabja meg, illetve hozzon olyan szabályokat, amelyek az információ megosztásra vonatkoznak és természetesen ezek azok a kérdések, amelyek eh, amelyeket majd részletesen a kollégáimmal át fogunk beszélni. Köszönjük, hogy eljött, és várjuk máskor is. Kedves kollégák, akkor elkezdjük az európai gazdaság irányításról szóló meghallgatást, stabilitási keret, illetve eh, gazdaság irányítás az Európai Unióban, különösen az eurózónában. Nagyon aktuális ez a vita, mert az elkövetkezendő hetekben is számos dolog történik ezen a területen. Az ECOFIN tanács megállapodott az európai szemeszter részletes elveiről. Van Rompuy elnök holnap szóbeli beszámolót tart az Európai Tanácsnak a saját munkacsoportja munkájával kapcsolatban, és a hónap végén az Európai Bizottság jogi javaslatokat tesz az új gazdaságirányítási keretre vonatkozóan. A saját naptárunk alapján pedig azt mondhatom, hogy szeptember 27-én vitatjuk meg a fejó jelentést, és október 4-én lesz a szabadsági, ez a bizottsági szavazás és a, a, a, októberi plenárisra kerül majd ez a téma, tehát mindannyian keményen dolgozunk, és ez a meghallgatás éppen azért nagyon időszerű. Most lehetőség van arra, hogy eszmecserét folytassunk Lorenzo Smágival, aki az Európai Központi Bank végrehajtó tanácsának, vagy igazgató tanácsának a tagja, Oli Rén is itt van, ő is hozzá fog szólni a témával, a második részben pedig Carlo Catorelli, Stefan Kalinyon és André Szapír szakértők tartanak előadást, és spontán, illetve úgy lehet hozzászólni, illetve kérdezni a témához, hogy szemkontaktust kell velem teremteni. 6.15-kor szeretném befejezni ezt az ülést. Korán kezdtünk, tehát nem tarthatjuk tovább az ülést. Én magam egyébként még ennél is egy picit hamarabb lelépek, mert kezdődik egy trialógus. Minden további bevezető helyett át is adom a szót Lorenzónak. Kedves elnökasszony, tisztelt eh, bizottsági képviselők, szeretném megköszönni önöknek ezt a lehetőséget arra, hogy eszmét cseréljünk releváns és időszerű kérdésekről. Időszerű, mert a bizottság néhány héten belül jogalkotási javaslatokat nyújt be, és Van Rompuy úr és beszámol munkacsoportjának eh, az eddig elért eh, munkájáról. És hát azért releváns az egész kérdés, mert meg kell beszélnünk a gazdasági irányítás kérdéseit az unión belül, különösen az eurozónán belül. Először is meg kell értenünk, hogy milyen problémák keletkeztek a korábban alkalmazott rendszeren belül, és miért, mik a kockázatai annak, hogyha nem oldjuk meg ezeket a problémákat. Nagyjából egyetértünk azzal kapcsolatban, hogy mi volt a baj fegyelem nem volt megfelelő a pénzügyi unióban, különösen a költségvetési eh, fegyelem nem működött megfelelően. Először is a stabilitási és növekedési paktum döntéshozatali folyamata nem akadályozta meg a túlzott deficitet, és amikor az ilyen deficit előállt, akkor azt nem oldották meg hamar a pénzügyi piacok nem büntették a túlzott deficitet, mivel nem diszkrimináltak a túlzott deficitbe keveredő országokkal szemben. Ennek eredményeképpen egy olyan globális pénzügyi válság következett be, amelyet nem láttunk a második világháború óta, és egyensúlytalansági helyzetek alakultak ki az euró övezeten belül, és számos ország nagyon súlyos adóság problémákkal küzd. Az eurozóna országai nem használhatják a monetáris eszközöket arra, hogy elinflálják az adósságot. Ezért az államháztartási helyzetek romlása olyan kérdéseket hozott napvilágra, amelyeket tíz évvel ezelőtt, amikor az EMU létrejött, nem gondoltak át. Az első az, hogy egyes országok nem feltétlenül képesek az adósságokat visszafizetni. Ez azért nem gondolták át, mert a stabilitási és növekedési paktumnak egy ilyen problémát meg kellett volna akadályoznia. Második kérdés az az, hogy a pénzügyi piacok nagyon gyorsan átértékelhetik egy ország fizetőképességét, és már is csődhelyzetbe hozhatják az országot. Egy vállalat vagy ország csődje és az, hogy ebből valakinek haszna lehet, akkor is, ha soha nem fekteted be az adott cégbe vagy országba, ezt nem gondolták át, ezt az egész kérdést. Ezért is örülünk annak, hogy a bizottság majd nyilatkozatot tesz, illetve tett ezzel a, kérdéssel kapcsolatban, ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A harmadik probléma az államadóság, illetve az államcsőd eh, szisztemikus eh, következményei. Ebből következik, hogy noha kevés ország küzdött problémákkal tavasszal, mégis az egész euróövezetre kiterjedt a válság. Ez a három dimenzió még nem teljesen tiszta, nem teljesen értjük ezeket. Az egységes valután belüli kölcsönös kapcsolódások a kis problémákat mérhetetlenül felnagyítják és szisztemikus problémává teszik. A görög gazdaság például csak 3%-a az egész térség GDP-jének. Ez magyarázza azt, hogy amikor a piacok elkezdték Görögország visszafizetési képességét megkérdőjelezni, a spekulatív pozíciók megjelentek, és próbálták a veszteségeket minimalizálni. Az ilyen pénzügyi piaci feszültségek miatt nagyon megnövekedtek a pénzügyi kockázatok és feszültségek. Még nagyobb mértékűre növekedtek, mint a Lehman testvérek, Lehman Brothers csődje után néhány számmal tudjuk bemutatni, hogy mennyire súlyos volt a válság, és milyen nagyok voltak a kockázatok. Május első hétvégéjén a globális pénzügyi piac majdnem összeomlott. Ez hasonlatos volt a Lehman Brothers csődje utáni helyzethez. A piacok összeomlottak volna, hogyha az állam és kormányfők az eurozónán belül nem egyeztek volna meg abban, azon a hétvégén, hogy egy európai stabilitási alapot hoznak létre a nehézségekkel küzdő országok megsegítésére, és az EKB nem avatkozott volna be közvetlenül a piacokban. Ezek a lépések állították le a csődöt, és a sortoló piaci szereplőket bizonyos veszteségek elkönyvelésére kényszerítették, és meg sikerült őrizni az euró övezet egységét, illetve integritását. Természetesen könnyű azt gondolni, vagy az legegyszerűbb, hogyha azt gondoljuk, hogy ez soha többet nem fog előfordulni, de ha azok a gyenge pontok, amelyeket azonosítottunk a tavasszal, nem oldódnak meg, illetve nem találunk megoldásokat erre, akkor ez újra megtörténhet. A Van Rompuy munkacsoportnak az a feladata, hogy konkrét javaslatokat tegyen ezzel kapcsolatban. Ezek a javaslatok minden kiskaput be kell, hogy zárjanak, amelyen keresztül aláásható az euró, illetve kívülről megtámadható. Ez a legnagyobb kihívás, amelyel szembe kell néznünk az intézményes struktúrákon belüli minden változtatást úgy kell kezdenünk, hogy azokat a biztonsági feltevéseket felülértékeljük, amelyeket kom- korábban leegyszerűsítőleg használtunk. Az első ilyen az, hogy a piacnak mindig igaza van, és az adósságban vergődő országokat meg tudja fegyelmezni a piac. Tudjuk, hogy a piacok néha tévedtek és alulértékelték a kockázatokat jelenleg is lehet, hogy tévednek, amikor túlárazzák a kockázatokat. És lehet, hogy a jövőben is tévedni fognak. Tehát ha ráhagyjuk a piacokra, hogy a költségvetést ők fegyelmezzék, ez egy olyan illúzió, amelyel csak közgazdászok számolhatnak. Hogyha ki akarjuk javítani az egyenletlenségi állapotokat, akkor erősebb intézményes mechanizmusokra van szükség. Ez azt jelenti, hogy automatikus szankciókra és több szabályra van szükség. A második eh, hiba, amit el kell kerülnünk, az az, hogy elkerülhetőek a válságok. A múltban is történtek válságok, és a jövőben is lesznek ilyenek, egész egyszerűen terjednek ezek a válságok, fel kell készülnünk a válság kezelésre is. A harmadik hiba az az, hogy könnyű kilábalni egy válságból. A válságok nagyon zavarosak tudnak lenni, és nem várt következményekkel járhatnak. Az EKB konkrét lépéseket Három dologra térnék itt ki az LKB-val kapcsolatban. Az első a pénzügyi fegyelemre, a másik a makrogazdasági eh, felügyeletre, a harmadik pedig a válságkezelésre vonatkozik. Két általános dologgal kezdeném. Az első az, hogy ez a javaslat amiről itt szó van, nem változtatja meg az euróövezet alapvető természetét. A felelősségek leosztása sem eh, változik a költségvetési politikával kapcsolatban, mert ez a nemzeti hatóságok eh, hatáskörében marad. Tehát nincsen szükség egységes költségvetési politikára az EU övezeten belül, nincsen szükség transferunióra. A nemzeti költségvetési politikákat azonban egy keretbe foglalva kell folytatni, amely eh, konzisztens az egységes valutával, eh, és az EU, euróövezet eh, kormányai be kell, hogy tartsanak bizonyos szabályokat. Itt jegyzem meg, hogy először is az euróövezet országainak fegyelmét kell megerősíteni, a szerződés cikkeinek teljes szigorú alkalmazásával, itt a 137-es cikkre gondolok, ami elsősorban azért, ami eleve azért került bele a szerződésbe, mert tudták, hogy egységesebb gazdaság irányításra van szükség. Egyébként később ezeket a szabályokat ki lehet terjeszteni az egész eh, EU területére, de ami az egész EU-t érinti, ez nem szabad, hogy felvizezze azt, amit mindenképpen meg kell tenni az euróvezettel kapcsolatban, illetve azon belül. Az intézményes kereteket egyébként a jelenlegi szerződés alapján is meg lehet erősíteni, úgy, hogy a másodlagos jogszabályokat is kihasználjuk, illetve végrehajtjuk eh, nem kell szerződés módosítás az utolsó javaslathoz sem, illetve a javaslat utolsó részéhez sem. E, ráadásul nincs is idő arra, hogy megváltoztassuk a szerződést. A pénzügyi piacok e, eleve megkérdőjelezték a rendszer életképességét, erre is gyorsan reagálnunk kell. Hogyha egy hosszú és bizonytalan ratifikációs folyamatra hagyatkozunk, akkor a kétségek megint felütik a fejüket. Hadd utaljak a Reform három nagy építő kockájára, a gazdaságirányítás megerősítése érdekében az első erőfeszítést szeptember 7-én tették meg, amikor az ECOFIN tanács az EU szemeszterrel kapcsolatos lépéseket megtette. Ugye ez a bizottsági javaslata volt, a jobb eh, fiskális irányítás eh, érdekében tették ezt. Nemzeti szinten az EKB nemzeti fiskális keretek eh, megalkotását támogatja, amely minimális szabályok betartását feltételezi, középtávú orientáció, EU szinten öt dologban szeretnénk a fiskális dolgokat megerősíteni. tanács számára nehezebbé kell tenni azt, hogy felülbírálja a bizottság értékelését, verifikálni kell konkrétabban a, eh, az adatokat, automatikussá kell tenni a szankciókat szabályszegés esetén. A bizottság javaslata szerintünk jó irányba megy, de ambiciózusabbnak kellene lennie. Először is a bizottság nem szól arról, hogy a fiskális értékelés és az értékelés, a statisztikai adatok minőségi értékelését hogyan lehet függetlenebbé tenni a bizottságon belül, illetve megbízhatóbbá tenni a bizottságon belül. Itt szeretnénk azokat az eljárásokat látni, amelyek a technikai értékelés szintjén kerülnek alkalmazásra. A kollégium szerepét is szeretnénk világosabban látni. Ami a statisztikát illeti, az új tanácsi rendeletet további erőforrásokkal kell felvértezni, illetve az Eurostat verifikációjára is hagyatkozni kell. A bizottság második javaslata szerintünk a streamliningra túl kevés teret enged a múltban, hogy az eljárások túl hosszadalmasak, és nem lehet hatékony lépéseket tenni annak érdekében, hogy ösztönözzék vagy betartassák a különböző tagállami korrekciókat. Eh, eddig eh, csak tagállami bejelentésre indultak eh, eljárások, de most elképzelhető az, hogy az értékelés hatására is indulnak ilyen eljárások. Görögország esetében lát, ha ez Görögország esetében így van, akkor egy sor problémát elkerülhettünk volna. A e, makrogazdasági felügyelet terén pedig kvantumugrásra van szükség, mert a makropolitikák egyik országból a másikba átcsorognak, csordulnak. Indikátorok szűk csoportját kell alkalmazni arra, hogy korai figyelmeztető rendszerek keletkezzenek. Azt szeretnénk, ha a bizottság ambiciózusabb lenne, és hosszú távú követelményeknek is megfelelnének a tagállamok. Hadd mondjak néhány szót a válságkezeléssel kapcsolatban is. Van egy olyan elmélet, amely szerint, hogyha jó a prevenció, akkor nincs válság. Ez egy elmélet. A gyakorlatban a válságok akkor is bekövetkeznek, hogyha a prevenciós és felügyeleti rendszer megerősítésre kerül. Mint ahogy korábban már mondtam, felelőtlenség lenne azt feltételezni, hogy a válságok soha nem fognak újra bekövetkezni. Ez spekulációt kifejezetten ösztönözné, Eh, mert eh, nem lenne válságkezelő keret, és eh, önbeteljesítő jóslatok kezdenének eluralkodni a piacon. Megsikerült akadályozni a májusi összeomlást adhok lépésekkel, de egy permanens rendszer nélkül sérülékeny marad az euró, hogyha egyes tagállamait megtámadják, akár jogtalanul is olyan menedzsment mechanizmusokra van szükség, amelyek a válságot úgy kezelik, hogy nem teremtenek újabb kockázatokat. Ez nem egy új kérdés, az IMF-en belül ezzel már volt, erről már volt szó, és olyan erős kondicionalitások kialakításáról van szó, amelyek a nehézségekkel függ, nehézségektől szenvedő országokat feltételek elé állítják, és egyes szabálybetartási mérföldkövekhez kötik a további segítséget. Nincs szükség arra, hogy újra felfedezzük a kereket, egyszerűen a tapasztalatokból kell tanulnunk. A történelem azt mutatja, hogy az országok nem akarnak az IMF-től szab, segítséget kérni, mert nagyon erősek a feltételek, nagyon kemény feltételeket szabnak a, az IMF-nél. Az LKB e is olyan rendszert szeretne létrehozni, amely így módon hatékonyan kezeli a válságokat, és elbátortalanítja a spekulánsokat. A válságkezelő mechanizmus egy másik kérdést is felvet, amelyről el kell gondolkoznunk. Úgy ismerjük ezt a kérdést, hogy a magánszektor részvétele a válságkezelésben. Magánszektor, tehát állami pénzeket nem szabad felhasználni hibát elkövető magáncégek megmentésére a tapasztal, megbeszélések azt mutatják, hogy nagyon nehéz egyszerű mechanizmust kialakítani, amely a, az átalakítást kötelezővé tenné a magánszektor vállalatai számára. Az állam eh, fizetőképessége teljesen más, mint egy pénzügyi szervezet fizetőképessége. Alapvetően a gazdaság fenntarthatóságától függ, eh, attól, hogy képes-e egy elsődleges költségvetési többletet előteremteni. Mennyiben képes erre, akkor egy állam nem tekinthető, nem tekinthető fizetőképtelennek hogyha túl könnyű az adósság átstruktúrálása, átalakítása, akkor a piaci szereplőket arra bátoríthatja, hogy spekuláljanak egy ilyen átstruktúrálásra, és spekuláljanak az adott tagállam ellen. A szerkezetváltoztatási mechanizmusok egyszerűsítése további kockázatokat vet fel. Ráadásul a válság terjedésének veszélyét is megsokszorozza, mert elkezdik, elkezdenek arról spekulálni, hogy melyik ország lesz a következő. Egy IMF dokumentumot idézve e, azt kell, hogy mondjam, és itt van a szerző is, tehát később feltehetik nekik a kérdést, e, azt mondja az IMF dokumentum, hogy a jelenlegi helyzetben valószínűtlen és szükségtelen az adósság e, átalakítása, illetve ütemezése. E, a magánszektor nehézségei szempontjából szintén fontos az, hogy az egyes tagállamok e, hihető programot fogalmazzanak meg. A sikeres programok lehetővé tették a piac bizalmának visszaszerzését. Ez időbe kerülhet, de végül is a piaci forrásokhoz való hozzáférés újra lehetővé vált. Hogyha átütemezték volna, illetve hogyha az átütemezés szükségessé válik, akkor ezt csak rendezett módon lehet megcsinálni a hitelezők és az adósok közti megállapodás formájában. Minden más megoldás pereskedéshez és piaci zavarokhoz vezethet. és tisztességes tehermegosztásra van szükség. Ez volt az IMF konklúziója, európai szinten is érdemes ezzel foglalkozni. A piaci szereplők kisegítésének elkerülése érdekében a hivatalos támogatási mechanizmusokat fel lehet használni arra, hogy diszkontálva vásárolják meg az adósságot, nem pedig nominál értéken Ez benne van az EKB javaslatában is. Az Európai Unió egy jogi közösség, ahol a szerződéseket be kell tartani, minden szerződést, beleértve a fiskális egy, fegyelemre vonatkozó szabályokat, illetve az adósság visszafizetési szabályokat is. Tehát a kivételeket nagyon meg kell fontolni. Az adósságszerződések egyoldalú megváltoztatását nagyon komoly feltételekkel lehet csak megengedni. Hogyha változásokat akarunk létrehozni, akkor inkább megerősíteni kell ezt az elvet, nem pedig veszélyes kivételeket létrehozni, amelyek aláshatják a teljes uniós stabilitást. Thank you very much. Köszönöm szépen. A képviselők már jelezték nekem, hogy szeretnének eh, kérdéseket feltenni. Meg is tehetik ezt, amint meghallgatjuk eh, a biztos eh, urat. Tudom, hogy a biztos úrnak is nagyon érdekes mondandója van, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is szeretnék eh, gratulálni önnek, önöknek eh, ahhoz az áttöréshez, ami az, azzal eh, valósult meg, hogy sikerült elfogadni ezt a pénzügyi irányítási keretet, és szeretném megköszönni önöknek azt, hogy megszervezték ezt a nagyon fontos és igenis időszerű meghallgatást a gazdasági irányítással kapcsolatban. A két elemet összevéve, tehát az új felügyeleti keret, illetve a megerősített gazdasági irányítás új rendszert fog alkotni, sőt, egy új rendet fog alkotni Európában a gazdasági és pénzügyi irányítás szempontjából a szabályokon alapuló szociális piacgazdaság fog létrejönni Európában, és ez meg fog erősíteni az európai gazdaságba vetett bizalmat is. Azonban sokat kell még tenni. Szeretnék röviden beszélni az Európai Bizottság gazdasági előretekintéséről, a következtetésünk az az, hogy az európai gazdasági fellendülés valóban megindult, és a, a megbízható export teljesítmény mellett a hazai kereslet is megnőtt, és 1,8%-ra tehető majd az EU-ban a növekedés üteme ebben az évben a munka nélküliség iráta stabilizálódott, és a munkahelyek száma növekedni kezdett az Európai Unió legtöbb részében, és most már sokkal biztosabban állunk a lábunkon, azonban nem ülhetünk a babérjainkon. Főként két okból kiindulva. Először is a rövidtávú növekedési perspektívák még mindig bizonytalanok, az USA növekedése csökkent, és a pénzügyi piacok még mindig ingatagok Európában, főként az államadóság piacán. Európában a növekedés üteme mérsékelt marad másfél százalék az elkövetkező időszakban, amely nem kielégítő, nem elegendő Európa számára a foglalkoztatás, illetve a jólét szempontjából. Mindenki tudja, hogy mi nem sikerül kilábanunk a válságból, és a bizalom helyreállítására még mindig szükség van, és meg kell erősíteni ezt a bizalmat, ez az kell, hogy minden fronton munkálkodjunk. Bizonyára emlékeznek arra, hogy amikor a politikai prioritásaimat bemutattam önöknek januárban, akkor azt kértem, hogy erősítsük meg a növekedési és stabilitási paktumot, hogy, és hogy megkönnyítsük a fenntartható fejlődést. Ezen kívül szerettem volna egy szélesebb körű és mélyebb gazdasági vizsgálatot folytatni a fiskális és makrogazdasági illetve struktúrális politikák kapcsán, és ígérhetem önöknek, hogy az Európai Bizottság jogalkotási javaslatokat fog majd tenni ezt illetően. Kilenc hónappal később és számos konzultációs tárgyalás után hosszú utat tettünk meg. A legsürgetőbb, ahogy Lorenzo is elmondta nekünk, hogy eddig nem látott intézkedéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a pénzügyi stabilitást meg lehessen őrizni az euróvezetben, illetve az egész Európai Unióban. A, az eltökélt fellépés az EU, illetve a tagállamok részéről, illetve az Európai Központi Bank részéről segített abban, hogy sikerüljön a kisebb problémákat elkerülnünk. A Lehman Brothers összomlása két éve történt, és ez emlékeztethet bennünket arra, hogy milyen fajta katasztrófát sikerült elkerülnünk az Európai Unióban. Nagyon szoros volt a helyzet, de nem volt Európában végül is a Lehmanhoz hasonló helyzet. Ez annak volt köszönhető, hogy koncentráltunk a növekedési és stabilitási paktumra, és fiskális konszolidációt sikerült létrehajtanunk, és minden tagállam az Európai Unióban ezt végrehajtotta. Ezen kívül elvégeztünk a bankoknál egyfajta stressztesztet, és illetve az LKB e nagyon a lépett fel. Tehát ezen intézkedések szükségesek voltak ahhoz, hogy sikerüljön a helyzetet stabilizálni tavasszal, illetve nyár folyamán. Ugyanakkor továbbra is óvatosnak és ébernek kell lennünk, és cselekednünk kell, hiszen a tűzoltó munkánk mellett, a, válságkezelés mellett folytatnunk kell a gazdasági irányítás alapvető reformját Európában. Az első lépés ehhez az lenne, hogy az, az volt, amit már megtettünk tavasszal, vagyis az Eurostat audit hatáskörét erősítettük, a pontosságot és a megbízhatóságot erősítettük a tagállamok mérlegeit illetően. A megerősített gazdasági irányítás elemeit a bizottság közleményeiben ismertettük májusban, illetve később egy konkrétabb formában júniusban. Ezen kezdeményezések első eredménye az Eurostat audit köreinek növelése mellett az volt, hogy létrehoztuk az első európai fél évet, amelyet következő év januárjától fogunk bevezetni. Már döntöttünk arról, hogy az Európai Tanács, a tanács a bizottság javaslatára módosította az eljárási szabályzatát, és így ez az európai gazdasági fél év valóban bevezetésre kerül. Általánosabb eredmény az az, hogy a bizottság dönteni fog szeptember 29-én, tehát két hét múlva egy jogalkotási javaslati csomagról, amely a legsürgetőbb politikai javaslatokat fogja a jogalkotási eszközökké átformálni. Az európai fél év egyesíti a gazdasági felügyelet minden elemét, vagyis a fiskális figy- fegyelmet, a strukturális reformokat, a 2000 as stratégiát illetően, illetve az új stratégiákat, amelyekkel a makrogazdasági egyensúlytalanságokat lehet elkerülni. Az európai gazdasági fél év célja az az, hogy politikai irány, iránymutatást lehessen adni a tagállamoknak, és hogy lehessen, meg lehessen előzni a költségvetési problémákat a tagállamokban, akkor, amikor azok még időszerűek. Nagyon fontos az, hogy európai szinten megvitassuk a közös gazdaság és fiskális politikát még azelőtt, mielőtt végleg döntenek a nemzeti szinten a nemzeti költségvetésekről. Tisztelt képviselők, az európai és a nemzeti parlamentek nagyon nagy szerepet kell, hogy játszanak. Az európai fél év, amely januárban fog kezdődni, ez egy éves növekedési tanulmányán fog indulni, amelyet az Európai Bizottság fog elkészíteni, és ebben áttekintjük a fiskális kihívásokat is. Ezt megmutatjuk majd az Európai Tanácssal is, még a téli csúcs találkozó során, és az Európai Tanács után pedig előkészíti a horizontális politikai útmutatást az euró térség, illetve az egész Európai Unió számára. Ezt az iránymutatást figyelembe kell vennie a tagállamoknak akkor, amikor elkészítik a stabilitás és konvergencia programjaikat, illetve a nemzeti reform programjaikat április előtt. A, ezután az Európai Bizottság értékelni fogja a tagállamok programjait, és hogyha ezek nem bizonyulnak elégségesnek, akkor országspecifikus politikai javaslatot fog tenni a tanács a nyár folyamán. Az év második felében a tagállamok véglegesítik a költségvetésüket, és remélhetőleg ezeket az ajánlásokat majd figyelembe veszik ennek során. Ebben az összefüggésben Szeretnék konkrét javaslatot is tenni a nagyobb parlamenti befolyás érdekében. Véleményem szerint rendkívül nagy segítség lenne, és produktív lenne, és legitim is lenne az, hogyha az Európai Parlament hozzájárulna az európai félévhez már a ciklus kezdetén, ugyanakkor, amikor az éves gazdasági csúcstalálkozó is zajlik. Úgy gondoljuk, hogy egy parlamenti konferenciát lehetne megtartani, amelynek során a nemzet, illetve az Európai Parlament képviselői találkoznának és megvitatnák a kihívásokat, és összehasonlítanák a politikai perspektívákat az elkövetkező évre. Az Európai Bizottság a saját részéről pedig benyújthatná az éves növekedési tanulmányt, és a konferencia során egy politikai vitát indíthatnánk el az Európai Parlamenttel, illetve a nemzeti parlamentekkel. Véleményem szerint ez megkönnyíthetné egy új európai um, szellemiség uh, kialakulását az egész Európai Unióban, és ebb, ez hasznos lehetne minden európai állampolgár számára. Remélem, hogy ezt a konkrét javaslatot uh, jónak tartják. Hölgyeim és uraim, hadd mondjak még néhány szót arról, hogy a jogalkotási csomag mit is fog majd tartalmazni. Tehát ezt két hét múlva fogjuk önök elé tárni. Ezen javaslatok célja az, hogy megerősítsük a gazdaság és monetáris unió gazdasági pillérjét, és természetesen a gazdasági irányítás politikai koordinációját is, annak érdekében, hogy kiépítsük a fenntartható fejlődés és a munkahelyteremtés alapját. Egyértelmű szabályokra van szükség, ezeknek hitelesnek kell lenniük, és ezeket hatékonyan kell végrehajtani, és az új mechanizmusokat két jellemzőre fogjuk építeni. Az első az az lesz, hogy a mechanizmusoknak elérhetővé kell válniuk, tehát a végrehajtási mechanizmusokról beszélek most, és ebben az összefüggésben az ösztönzéseknek, illetve a szankcióknak elérhetőnek kell lenniük, már sokkal hamarabb, mint jelenleg. Ez már a paktum preventív része. Nem csak egy ilyen végső megoldásként fogjuk ezt alkalmazni, amikor már megtörtént a gond, hanem megelőzően. Ez a szabályok megsértését sokkal inkább elkerülendővé teszi. A végrehajtási mechanizmusok ezen alkalmazása nem fog teret hadni annak, hogy a paktum szabályait fel lehessen higítani. Főként mielőtt még elfogadnánk a figyelembe kell vennünk a ezeket a szavakat, kivéve, hogyha a tanács ezeket visszautasítja bizonyos határidőn belül. Az EKB e és, és a Lorenzo is erről beszélt, amikor a, a, a bizonytalanság terének megfordításáról beszélt. Tehát lehet, hogy lesz egyfajta vétőjog a minősítő többségnél, hogy meg lehessen folytani mindezeket a szabályokat. A, szab- a szerződés jelenlegi formájában ezt meg lehet tenni, és az euró tagállamok számára a 136-os cikk alapján ezt meg lehet tenni, míg a 27 tagállam esetében az EU költségvetési kérdésokat illetően az új pénzügyi terven belül lehet eljárnunk, illetve az új szabályozáson belül járhatunk el, amely ehhez a kerethez kötődik. Szeretnénk egyszerűsíteni a szabályozást, nem szabad, hogy a szabályok bonyolultabbak legyenek, mint egy futballjátékban. A játékosok nem vitathatják meg a bíróval a szabályokat akkor, amikor bármilyen hibát követnek el. Én is hoztam, voltam bíró is, tudom, hogy mennyire idegesítő az, amikor a játékosok kétségbe vonják a szabályokat a játék közepén. A szankcióknak tulajdonképpen automatikusan kell megjelennünk, akkor, hogyha a tagállamok megsértik a szabályokat, és európai partnereiket veszélybe sodorják. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, hadd zárjam le beszédemet azzal, hogy elmondom önöknek azt, hogy én milyen újabb lépéseket látok, milyen további lépéseket látom. Az idő nagyon is fontos ebben a kérdésben, olyan eszközökre van szükség, amely jobb gazdasági irányítást ér el, és amelyek valóban valódiak és működőképesek a lehető leghamarabb, hiszen nincsen túl sok időnk. Ebbe beletartozik a makrogazdasági egyensúlytalanságok elkerülése, illetve ezek megoldása, amelynek érdekében mi egy strukturális mechanizmust javaslunk, hogy sikerüljön ezeket a az egyensúlytalanságokat megelőzően megoldani. Nem szeretnék, hogyha a Görögországhoz hasonló helyzet állna elő, tehát ezzel az intézkedéssel ezt próbáljuk megakadályozni. Egyfajta eredménytáblázatot fogunk javasolni, a makrogazdasági indikátorokat fogja ezt tartalmazni, és ha szükséges, akkor országspecifikus javaslatokat is fogunk tenni. Bizonyára emlékeznek arra, hogy Barozó úr azt javasolta az Unió állapotáról szóló beszédében az elmúlt héten az Európai Parlamentnek, hogy és ugyanezt tette Buzek úrnak írt levelében is, hogy a jogalkotási javaslatok a gazdaság irányítás szempontjából ezek váljanak tárgyává a parlament úgy gyors, meggyorsított eljárásainak. Szeretném önöket erre ösztönözni, és szeretném, hogy támogatnák ezt a javaslatot. Önök is tulajdonképpen már érveltek a, ennek a kérdésnek a sürgősége mellett és az ilyenfajta reformok mellett a FIO, illetve a Beresz jelentésekben, és nem is tudok többet hozzátenni ezekhez az érvekhez. Tegyük meg a következő lépéseket együtt. Szerintem az, hogy egy év telt el a javaslat és a elfogadás óta a pénzügyi alkotási kerettel kapcsolatban, szerintem még ennél is jobbak lehetünk, és jövő év nyár előtt elfogadhatjuk ezeket az új javaslatokat. Szerintem ez lehetséges lesz, és ezt lehetővé kell tennünk. Végezetül tartsuk fenn a felnövés ezen lendületét, hiszen ez a monetáris uniót kiegészíti egy sokkal erősebb, valósabb gazdasági Unióval, és szerintem épp ideje annak, hogy elérjük ezt a célkötőzést. Mindenképpen szeretnék hallani az önök véleményét ezen kérdésekkel kapcsolatban. Köszönöm. Thank you very much, uh, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig rátérünk a Fél óránk van az eszmecserére. Heten kértek szót. A következő. Szányi Parimata, Leonardo Dominici, Vicky Ford, Edward Cicluna and Lisa Ferreira. Anybody else? Now? Még valaki? Fejó úr? Sontész úr, szerepel a listán. Sven? Nani? Ramon? Anni, te már szerepelsz. Jó, rendben. Ez azt jelenti, Kérjük szépen, hogy egy percre szorítkozzanak a kérdés feltevésekről, mert nem lesz idő a válaszra. Három csoportban fogom önöket felszólítani, és a kérdéseket is rövideke, vagy a válaszokat is rövideke fogni. Ez mindig lehetetlen persze. Filip, köszönöm szépen. Elnök asszony, a két előadóhoz intézem kérdéseimet. Arról van szó, hogy milyen korlátozott számú indikátor jelzőszám van. Mit fogunk figyelni? Nem csak a hiány, felesleg kérdése merül fel, szeretném, ha erről is szólna, hanem nézzük meg azokat a jelzőszámok, amelyek a fenntarthatóság hiányára utalnak a gazdaságon belül, például egyenlőtlenségek, vagy például nem megújul energiaforrásoktól való túlzott függőség, hogyan látja ezt? Minisz Mágiónak. Hát egy kicsit sokkolt engem Ugye az LKB beavatkozott a pénzügyi tranzakciós adóról szóló vitába. Ha megnézzük a felesleget vagy a hiányt, nem szabad önöknek abba beavatkozniuk, hogy mi honnan szerzünk pénzt és mire költjük. Kicsit meglepődtem ezen. Az utolsó pont, Olirén két dolgot mondani. Támogatjuk azt, hogy az európai szemeszterbe nagyon korán bevonják a nemzeti parlamenteket, és a mi parlamentünket, és ez szerintem nagyon jó. És szerintem próbáljuk meg legyőzni a felügyeleti csomagnál felhasznált időt, kevesebb idő alatt. Köszönöm szépen. Elnök asszony, néhány kérdést feltennék, de néhány megjegyzést is tennék. Az LKB képviselőt és a biztosokat is nem először hallom. Többször számoltak be a válságról, beszámoltak, és úgy tűnik, hogy ön úgy beszél, mintha a válságot sikeresen kezdték volna, és szerintem ez sértő számunkra. Beszéltek a fociról, tehát a foci is egy játék, ami nem mindig épül józan észen, nem mindig alapul józan észen. Volt egy válság, és most önök úgy beszélnek, hogy a költségvetési fegyelemmel helyre lehet hozni ezt. És azt mondják, hogy meg kell erősíteni a gazdaság irányítást. Rén hát úr, ön szerint fűződik valami érdeke az európai polgároknak ahhoz, hogy önök hogyan kormányoznak, irányítanak? Önök elvettek a nemzeti és a mi parlamentünktől hatásköröket. Önök úgy uralkodnak, úgy kormányoznak, ahogy akarnak. Mit is tesznek? Hát miről is van szó. Hogyan lehetne felépni a recesszióval, a munkanélküliség szemben? Mi van a szolidaritással? Erről kellene beszélni. Még egy kérdést az LKB képviselőinek. Szeretném elmondani a következőt. Egy közgazdász hallgató nagyon jól tudja, a valuta unió fenntarthatóságához szükség van egy olyan mechanizmusra, amely lehetővé teszi a hitelfelvételt. Nem gondolja, hogy egy ilyen mechanizmus hiánya oda vezetett, hogy ilyen spekulatív támadások érték Görögországot és más országokat. Önök is felelősek ezért, az EKB-nál, az ön nyilatkozata, önök nyilatkozataival, és ami a hitel ö, politikát illeti, hát erről is van véleményem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezt már köszönjük szépen az előadását, nagyon érdekes volt, amit mondott hivatkozott arra is, hogy továbbra is kétségek merültek fel a piacokkal kapcsolatban, abban az értelemben, hogy most igazából nem szabad megörösíteni a kételyeket, ha jól értettem. Önök azt a megoldást elutasították, amely az adósság átütemezése vonatkozott. Ön azt mondta, hogy hiteles mechanizmust kellene kidolgozni. Egy kiigazító mechanizmust, mechanizmust amely segítségével a piacok olyan állapotba kerülnek, hogy megint be lehet fektetni a problémás országokba. Biztos úr, Rén biztos úr, mit gondol erről, ezt szeretném megtudni. És hogy értelmezi azt, hogy továbbra is nyomás gyakorolódik a piacok részéről Görögországra. Annak ellenére, hogy néhány hónapja egy olyan mechanizmusban állapodtunk meg, amely kiigazításról szól, egy jó mechanizmus, az LKB, az Európai Bizottság, az Nemzetközi Valótalap, és azt mondják, hogy most jól kellene működjön ez a rendszer, de ezt hogy tudja megmagyarázni, hogy továbbra is nyomás nehezedik Görögországra, és ön szerint hogyan lehetne fellépni ezen nyomás ellen? Grazie, Presidente. Leonardo, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a két hozzászólónak. Úgy gondolom, hogy nincs egyensúly az államháztartásokban, a gazdaság felendülésében. Az eljárásokra vonatkozunk, és nem a kritériumokra, az a benyomásom. De remélem, hogy a biztos úr még el tudja mélyíteni a gondolatait. Ez egy kérdésem van, mit gondol arról a lehetőségről, hogy állítsunk fel egy európai adóság, vagy eladósodás ügyi hatóságot, amely részben a tagállamok államháztatásait mentesíthetné valamilyen szinten és ezt az eladósodottságot át lehet nevezetni egy alapba, amely alapot pénzügyi tranzakciós adóval lehetne finanszírozni. Köszönöm. Most jönnek a válaszok. Először Lorenzónak adom meg a szót. Csak négy perc van a válaszokra, különben nem, lesz, nem végzünk. Jó, köszönöm. Először is, milyen kritériumokat nézünk meg? az eljárásokban. A mi dokumentumunkban <clears throat> kifejtettük azokat a kritériumokat, amelyekre gondoltunk, vizsgálás és makrogazdasági szempontból is. Megnézzük a hiányt, az adósságot, az országadóság állományát, vagy eladósodottság irátáját. Így jártunk el, de jobb statisztikákkal és gyorsabb felépéssel. Ami a globális ellenőrzést illeti, az elmúlt tíz évben nem néztük meg az országok versenyképességét. Az országok, a tagországok, mm, munkabér, agregát, összeadódott politikák, fizetési mérlegek kérdésével foglalkoztak, ezek nem voltak fenntarthatóak. gazdasági felügyelet vagy ellenőrzés – középpontjából kell ezeket alapítani, alakítani. Ha a fizetési mérleg egyensúlya kibillen, akkor de egy piros lámpát mutatnánk, vagy piros ö, fényjelzése jeleznénk a veszélyt. Ami a pénzügyi transzakciós adót illeti, soha nem mondtam. Most kérik, hogy mondjak meg, hogy mit gondolok erről a pénzügyi transzakciós adóról, de eddig nem szóltam róla. A második kérdés az utolsó ö, mencsvár, az utolsó lehetőség. Az LKB mit csinált? Mi hát az LKB nagyon nagy gondunk lenne, ha úgy járnánk el, amit ön gondolt, hogy az országok újrafinanszírozása. Tehát a gond az az, hogy ezek a problémák, ezek a fiskális problémák kialakulnak országokban. Ez nem monetáris, hanem fiskális probléma. Ezt a problémát kell megoldani. Tehát a fiskális hatóságok, a monetáris hatóságok nem tudnak megoldani egy költségvetési problémát. Egy olyan ország, ami annyira eladósodott, hogy már nincsenek bizalommal a piacok iránta, sem az állampolgárai, akkor az országnak magának kell ezt kidolgozni, nem pedig annak a hatóságnak, amely az kormányt finanszírozza. Mi történik Görögországgal? Azt gondolom, hogy az IMF bemutatta, hogy időbe telik. És egy új útvonalat, vagy utat úgy útra léptek, ezt Görögországban bevezették, nagyon jó, sikeresnek minősítettük az első lépéseket az IMF részéről, és a második összeget fogjuk folyósítani. Tehát a tapasztalat azt mutatja, hogy 9-12 hónapig tart, míg a piacok visszanyerik bizalmukat. A piacok megnézik a kormányok hajlandóság, a kormány hajlandóságát, megnézik a piacok azt is, hogy a társadalom, az állampolgárok mennyire hajlandóak együttműködni a gazdaság helyreállításában. Ebben az irányban kell követnie majd Görögországot, Görögországnak, és majd a piacok ismét visszanyerik bizalmukat Görögországba. Ami az adósság ügyi, vagy az adós ügynökséget illeti, nem vagyok abban biztos, hogy elég pénzt tudunk a tranzakciós adóból bevenni, mindenféle torzító hatás nélkül, hogy valóban az az adósságállományt finanszírozzunk, amit össze tudunk hozni. És emellett az elosztás kérdése. Ki fizet miért? <clears throat> Néhány ország gazdagabb, mint a másik. Azt hiszem a végén olyan témákat vett fel, amiket nem néztünk meg, de szerintem eléggé súlyos problémákat is maga után van. Ben ezért kifejeztük, a, az LKV kifejezte, hogy a tranzakciós adó nem a legjobb adó. Inkább érdemes nyereségadót kirónni a vállalkozásokra, nem pedig a tranzakciókra. De azt hiszem, hogy ennyi jutott nekem. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Most pedig a biztos úrnak adom meg a szót. Szeretném tájékoztatni az érdeklődőket, hogy terveztük az európai szemeszter megvitatását a nemzeti parlamentekkel közös üléseinken jövőre. Most azt kell megnézni, hogy ennek az ülésnek a tervezett időpontja helyese. Lehet, hogy előrébre kellene hozni ezt az időpontot. Hiszem, hogy elkezdenek majd pánikolni a teremben, de emellett biztos úr önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Ha kér szobát, tudok szervezni egy bizottsági konferenciatermet szobaként Szívesen berendezek önöknek. Nos, köszönöm szépen, hogy kifejezte hajlandóságát abban az értelemben, hogy gyorsan el fogják fogadni ezt a dokumentumot. Igyekszünk szorosan együttműködni, annak érdekében, hogy elérjük ezt a fontos célkitűzést. Lembetsz és Csantész urakra együtt reagálnék, mert mind a ketten az irányítási kérdésekre hivatkoztak. Lembetsz úr arról szólt, hogy kevés jelzőszám van a makrogazdasági egyenlőtlenségek területén, és azok felügyelete vagy ellenőrzése területén. Én úgy gondolom, hogy a prevenció mindig jobb, mint a korrekció, és éppen ezért szélesebb körű indikátorra van szükség. Nem csak fiskális indikátorok vagy számokra. Ez azt jelenti, hogy fél tucat, 6-8 szám lesz ebben az összefüggésben. Egyszerű jelzőszámokról van szó, amelyek könnyen hozzáférhetőek, amelyek segítségével elemezni lehet a gazdasági növekedés tendenciáit, a folyó fizetési mérleget, az inflációt, a termelékenységet, a bérköltségeket, amelyek mind a lehetséges makrogazdasági egyenlőtlenségek jelző számai lehetnek. Hadd emeljem ki azonban azt, hogy ez csak egy része lesz a gazdasági ellenőrzési mechanizmusnak. A növekedés és foglalkoztatás ilyen szélesebb körű témák felmerülnek, a környezetvédelmi, környezeti fenntarthatóság, az Európa 2020-as stratégia keretében kerül majd megtárgyalásra. Ennek a célnak szentetük ezt a stratégiát egyébként. Parimáta asszony hivatkozott a folyamatos bizonytalanságra, főképpen a szuverén adósság állományok tekintetében, vagy állami adóságok tekintetében. Lorenzo már részben válaszolt erre, úgy látom, hogy nagyon fontos rájönnünk arra, hogy időbe telik egy gazdaság helyreállítása, illetve a bizalom helyreállítása egy ilyen válságot követően időigényes. De legfontosabb az, hogy Görögország jó úton halad. <clears throat> Görögország ebben az évben nagyszerű eredményeket ért el a költségvetési konszolidáció területén, és ambiciózus programot dolgozott ki a struktúrális reformok területén, ideértve a nyugdíjreformot, illetve bizonyos lépéseket a munkaerőpiac reformja terén. És ez megfelel annak a feljegyzésnek, hogy megállapodásnak, amelyet a ö, görög kormány, az EU és az IMF kötött. Talán emlékeznek, hogy az EU-IMF programa görög kormányjal közösen három évre készült, 2010 májusától 2013 májusáig tart ez a program. Persze elengedhetetlen és nagyon fontos, hogy Görögország tartsa fenn a reform lendületet a fiskális ügyekben és a struktúrális reformok területén is, hogy nagyjából helyre tudja állítani gazdasági versenyképességét, és így túl tudna lendülni a negatív deficiteken. Dominici úr beszélt egy EU adósság kezelő alapról. Ez egy állandó válságkezelő mechanizmus kialakítására hasonlít. Jelenleg ideiglenes mechanizmus, ez a görög csomag, három évre, ugye? Van egy európai pénzügyi stabilitási mechanizmus, ami szintén három évre szólna. Én úgy gondolom, hogy a legjobb módszer az az, hogy <clears throat> először megnézzük, hogy ez hogy működik, és párhuzamosan értékelni fogjuk a meglévő pénzügyi rendszereket. És akkor értékelést készítünk, egy elemzést 2011-re vonatkozóan, és az, az empirikus adatok alapján és méreható elemzések alapján konkrét javaslattal állunk elő, egy állandó mechanizmus válságkezelő mechanizmus felállítása kapcsán. Fontos lenne egy ilyen mechanizmus, jobb az embernek felkészülni, mint utána bánni a dolgokat. Garantálni kell, hogy nem lesz morális veszély ebben a struktúrában. Elnök asszony, köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy mindenki szóhoz jut. Hm, a további hat kérdést egybe veszem. Elnézést, hosszú lesz a lista, de különben nem tudunk végezni. Cicluna, Elisa Ferreira, Diogo Feo, Sven Giegold and Ramon Tremosa. Vicky. Thank you very much and for... Köszönöm. Teljesen egyértelmű volt számomra, amikor Írországba jártam nyáron, hogy messze járnak ők még a gazdasági problémák megoldásától. Két dologról beszélnék. Az első az a makrogazdasági egyensúlytalanságok kezelése akkor, amikor gyakorlatilag a saját fiskális politikát sem tudják kontrollálni. A nemzeti központi bankoknak meg lehetne engedni, hogy a ez volt korábban, hogy megengedik nekik a tőkekövetelmények fellazítását, a Spanyolországban nem működött. Mi a véleménye arról, ami a hétvégén Bázelben történt? Mit érnek ezek az eszközök akkor, amikor egy ország a saját kamatpolitikáját nem tudja befolyásolni? A másik dolog az az eurókötvény fogalma. Azt hiszik, hogy fákon nő a pénz. Hogyha valaki eurokötvényeket ad ki, akkor azokat garantálni kell, mert különben új szerződésre van szükség, de hogyha olyan dolgokra használjuk fel, mint az energiahálózat, miért engedné meg bárki azt, hogy az energiahálózata csődbe menjen csak azért, mert egy tagállam nem tudja az adósságait fizetni. Ez az igazi moral hazard, ezt átgondolták-e, Edward? Rénhez és a másik úrhoz is. Nem tudom, azt látjuk az év vége felé és a jövő év elején, hogy Görögország, Portugália, Írország, talán Nagy-Britannia vagy Németország is kollektívan meglépnek bizonyos megszorító intézkedéseket. Nem kell aggódnunk amiatt, hogy eh, amikor ez megtörténik, akkor a központi bank eh, kompenzál, hogy stabilizálja a gazdaságot. Akkor, amikor a gazdaság eh, gyenge és alacsonyak a kamatok, tehát nagyon kicsi a mozgástere a központi banknak arra, hogy ezeket a kollektív megszorító intézkedéseket ellensúlyozza. Elisa. Az én kérdésem Rén úrhoz, a biztoshoz, az, hogy be kell vallanom, hogy egyetértek azzal, hogy az előzetes eh, európai szemeszterben bizonyos együttműködésre van szükség, de sok kérdőjel van bennem a szankciórendszerrel kapcsolatban. Mennyi erőfeszítést tesz a bizottság a szankciórendszer kialakítása témájában. Ugye a különböző gazdaságok eltérése, foglalkoztatás, stb. ezek a nagy problémák, a szankciók ezeket a problémákat nem oldják meg, nem segítik elő a szabályok betartását, mert a szabályt betartó országok nagy része nem tudja betartani a szabályokat, mert a nagyon eltérő fejlettségű és ütemben növekvő gazdaságok esetében ez nem is lehetséges. Nekem a jogalappal van problémám, a strukturális alapok megvonásával, amely egyes országokat jobban sújt, mint másokat, és eh, még nagyobb problémám, még több problémám van a szavazati jogok felfüggesztésével kapcsolatban, amely olyan szankció, amely nem is szerepel a e, lehetséges szankciók között, a jogalapok között. E, ráadásul e, azt is tudjuk, hogy a jelenlegi szankciók sem lettek soha alkalmazva a nagy országok ellen. Ez már is aláássa a hitelességét egy ilyen akciónak. Miért ilyen sokat foglalkoznak tehát a szankciókkal, és miért ilyen keveset az eurókötvényekkel, az európai pénzügyi alappal, vagy egy növekedési stratégiával, amire szükségünk lenne? Köszönöm, Jürgen. Köszönöm, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm az előadóknak, amit eddig mondtak, különösen Rén biztos úrnak, köszönöm meg azt, hogy elismerőleg szólt arról a jelentésről, ami itt most a parlamentben készül. Ez az összes frakció közös munkája, és a parlament ezen a jelentésen keresztül akarja a hangját hallatni a gazdasági kérdésekben. Egy sor kérdésem lenne, a szankciókkal kezdeném. A, az ön által javasolt szankciók ugyanazok a szankciók-e, amelyek a szerződésben szerepelnek, vagy egyéb jogszabályokban? Vagy új jogszabályokat javasol, amelyek új szankciókat vezetnek be ezek politikai szankciók legyenek, vagy gazdasági szankciók, amelyek a pénzalapokat érintik. Második kérdéscsoport. A stabilitási és növekedési paktum alkalmazása során azt láttuk az elmúlt években, hogy a deficit kritériumot kihangsúlyozták, de az adósság kritériumot elhanyagolták. Biztos úr el tud-e képzelni egy külön eljárást a túlzott adósságra? És a harmadik kérdés, mit gondol ön arról a lehetőségről, hogy olyan módon fejlesszük a gazdaságirányítást, amelynek révén a szerződés is közép-hosszú távon E, megváltoztatásra szorul. Fejó úr egyébként a raportőr ennek a jelentésnek mondta az elnök asszony, Sven következik. Well, um, first, uh... Először is Mági úrnak e, tisztáznám az egyik előző kérdést. A kollégám az Ecofinen elhangzott kemény EKB elnöki nyilatkozatra utalt, amikor is az EKB kikelt a tranzakciós adó ellen, a pénzügyi tranzakciók megadóztatása ellen. E, erről lenne valami mondani valója számunkra. Oli Rén úrhoz pedig két megjegyzésem van. Teljesen egyetértek azzal, hogy a pénzügyi e, piacok adatait, ha megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy nagyon gyorsan kell lépnünk, egy új rendszert kell kialakítanunk, ki kell szélesíteni a gazdasági irányítási rezsimet. E, ahhoz, hogy megállapodjunk valamiben, szerintem két a alapvető kérdésre kell válaszolni. A teher megosztás hogyan fog alakulni akkor, amikor egyensúlytalanságok léteznek, mint ahogy vannak egyensúlytalanságok, és jelenleg a konszenzus az, hogy a deficitet felhalmozók viseljék a terhet. A kulcskérdés pedig az, hogy hogyan fogjuk megsegíteni azokat a tagállamokat, amelyek erősen eladósodtak, hogy finanszírozzák ezeket az adósságokat, és ki fogja kifizetni azokat a terheket, amelyek a kereskedelmi mérleg újra kiegyensúlyozása révén keletkeznek, eh, különös tekintettel azokra az országokra, amelyeknek versenyképességi problémáik vannak, eh, és a többi országban eh, adott esetben kereslet serkentésre van szükség. Ne csak Németországot figyeljék, illetve azt, ami ott zárt ajtók mögött zajlik, hanem az európai közérdekre is, mert különben nem lesz konszenzus az új gazdaságirányítási rendszer körül. Azt gondolom, hogy ezt rövidebben is mondhatta volna, mondja az elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Mind a két úrhoz lenne kérdése. A spanyol hivatalos statisztikák szerint 2010-ben csökkent a magánszektor rendelkezésére álló hitelek súlya Spanyolországban. Anélkül, hogy ezek a hitelek válnának, nem lesz növekedés. A spanyol kormány reformjai nélkülözik a meggyőződést. Európai gazdaság irányítás nevében Spanyolországban határozottabb intervencionizmusra van szükség az EKB részéről, illetve az Európai Bizottság részéről. Egyetért? Tenek? Um, Köszönöm. Most pedig Lorenzo kapja meg a szót, mert tudom, hogy neki dolga van máshol is. 10 perc múlva kell elindulnom, elmennem, tehát de addig tudok válaszolni a kérdésekre. Első kérdés, hogyan lehet a mikro ö, egyensúlytalanságokkal fellépni, hogyha nem tudjuk a hitelrátát befolyásolni. Ezt minden ország tudja, ezzel együtt kell élnie. Hogyha Írországra gondolunk, akkor az adópolitikától kezdve egy sor intézkedésre tudok én gondolni, amelyek amelyek segíthetnek, emellett szabályozói intézkedésekre van szükség, hatósági intézkedésekre, például a hitelnyújtással kapcsolatban. Na most ezek a jogosítványok a tagállamoknál vannak. Ezeket az eszközöket alkalmazhatják a tagállamok. Nem lehet azt mondani tehát, hogy mivel nem befolyásolhatjuk a kamatpolitikát, ezért nincsen eszközünk. Azt az LKB befolyásolja a kamatpolitikát, de a tagállamoknál is vannak eszközök, amelyekkel az egyensúlytalanságokat csökkenthetik én azt gondolom, hogy a pénzügyi unió azt jelenti, hogy ugyan pénzügyi kérdésben átengedjük a szuverenitást, de azért más területeken meg megmarad a tagállami szuverenitás. Egyébként ezen túlmenően az eurókötvényekkel kapcsolatos aggodalmait én is osztom. Akkor most hadd beszéljek a e, tranzakciós adóról, a, arról, hogy az LKB e elnöke nem nagyon szereti a tranzakciós adót. Két okból. Az egyik az, hogy felmerül a kérdés, hogy ez a legjobb módszer arra, hogy egy hatékony adót létrehozzunk. Nem lenne egyszerűbb a nyereséget megadóztatni, és nem pedig magát a tranzakciót. A jelenlegi helyzetben, és ez a második ok, a bankokat fel kell tőkésíteni annak érdekében, hogy hitelezni tudjanak a gazdasági szereplők számára hogyha megadóztatjuk őket, és elvonunk tőlük forrásokat a helyet, hogy a feltőkésítésüket megengednénk, az, az káros. A jelen pillanatban nem, nem, nem megfelelő lépés ez, ez az adó esetleg bevezethető szebb időkben, de most nem javasolnánk. Ráadásul a legtöbb országban ebből az adóból nem egy külön pénzalapot hoznának létre, amely révén a jövőbeli válságokat kezelnénk, vagy feltőkíshetnénk a bankokat, hanem valójában a, a, a folyókiadásokra szánnák ezeket ha már megadóztatjuk a pénzügyi rendszert, akkor érdemes egy alapot létrehozni, amelyek révén elkerülhetőek a jövőbeni válaszok, válságok. A többi kérdés főleg Olinak szólt, de hadd mondjam el, hogy a szankciók nem mozdítják elő a foglalkoztatást, ez teljesen egyértelmű, de olyan politikák kialakítását kényszerítik ki, illetve olyan politikák ellen hatnak, amelyek szintén nem a foglalkoztatás növekedését célozzák meg. Nem elégséges eszközök, de szükséges eszközök a szankciók, mert ha nincsenek szankciók, akkor egyes országokban olyan politikákat fognak bevezetni, amelyek majd terhet rónak a szomszédokra, és utána meg majd a szomszédoknál kuncsorognak. Ami Spanyolországban történik, az más országokban is történik, eh, tehát a, a hitelezés eh, bedugulása, eh, mindenhol negatív folyamatok vannak, a háztartási hitelek kihelyezése elkezdődött növekedni egyes országokban, de a helyzet még mindig elég súlyos. Ezért is fontos a szerkezet a bankoknál, illetve a feltőkésítés. Ezt mondjuk mi két éve, de ez megint csak a nemzeti hatóságok feladata. Mi csak peer pressure révén tudunk eh, odahatni az Európai Rendszerkockázati eh, Tanácson keresztül, ajánlásokat tehetünk a nemzeti hatóságoknak, de végső soron ez a nemzeti hatóságoknak a felelőssége. Egyébként szerintem Spanyolországban éppen jó munkát végeznek, mert a az át, a szerkezet átalakítás jó irányba halad. Természetesen ehhez idő kell. Spanyolországban ez nem tud egy pillanat alatt bekövetkezni. Tessék, Oli. Thank you. Concerning the... Ami ami a makrogazdasági egyenlőtlenséget illeti, és a megszorító intézkedéseket, Cikluna úr említette. Hogy kezdjem a független árfolyam politikával, amelyről szó volt, és hogy hogyan kezeljük az ebben az esetben felmerülő egyenlőtlenségeket. Az eurozóna tagállamai úgy döntöttek, amellett döntöttek, hogy közös valutához csatlakoznak, és közös sorsot is vállaltak. Monetáris, gazdasági és politikai aktus volt ez az érintett tagállamok részéről. És természetesen ez magával vonja azt is, hogy önként vállalták azt, hogy feladják szuverenitásukat az kamatpolitikában, és rátadják ezt a feladatot a központi banknak. Amióta létezik a monetáris unió, kivetképpen az euró létezése óta, ez nagyon is kedvező hatással bírt ez a megállapodás a legtöbb, vagy szinte minden eurózóna tagországnak. Ugyanakkor, euróvezeti tagországnak, ugyanakkor szükség van arra, hogy megoldást találjunk, más politikákat kell találnunk, amelyek segítségével garantálni lehet a negatív egyenlőtlenségeket, azokat meg kellene előzni, és természetesen sok más politika és indikátor jelzőszám is létezik, amely korai jelzőrendszereket tartalmaz az ilyen makró gazdasági egyenlőtlenségek időben történő felfedezésére. Vagy a divergencia esetében is jó ez az előre rendszer, ahol gyengül a demelékenység például, vagy magasabbak a munka, vagy a bérköltségek. Ez egy politikai eszköz. De ez az euróövezet tagállamainak közös döntése volt a közös valuta, a független Európai Központi Bank, más politikák léteznek, amelyek hatással vannak a struktúrális versenyképességre, a költség és ár alakulásra az adott tagállam esetében. Ami az euró kötvényeket illeti, szerintem különbséget kellene tenni a különböző kötvények között. Amit mi javaslunk, az Európai Bizottság, Barózó elnök úr múlt heti beszédében a parlament előtt arról beszélt, hogy beruházási célból vezetnék be ezeket a kötvényeket, és szerintem ez teljesen megvédhető álláspont, és erre kellene törekednünk. Ha komolyan vesszük a gazdasági növekedést, akkor innovatív pénzügyi eszközöket kell találnunk. Nagyon fontosak a PPP-k, ezek segítségével is lehet finanszírozni beruházásokat, KKV-k számára garantálni kell. Az innováció, foglalkoztatás nagyon fontos, illetve a nagy volumenű infrastruktúrális beruházások. A belső munkacsoport, amelyet én vezetek a bizottságon belül, Philip Meistet az EBB részéről bemutatta az Európai Beruházási Bank elképzelését. Szorosan együttműködünk az EBB-vel, és a célunk az, hogy a következő hetekben, vagy következő két hónapban előállunk konkrét javaslatokkal. Annak érdekében, hogy decemberben bemutathassuk őket. Aktívan dolgozunk és gyorsan annak érdekében, hogy megvalósítsuk ezt a nagyon fontos munka folyamatot és projektcsoportot, a kötvények csomagját. Ami a szankciókat illeti, ezt többen említették, Fejó úr is említette. Én azt gondolom, hogy belássuk azt, hogy szükségünk van a fiskális fegyelemre és növekedést elősegítő strukturális reformokra. Az ilyen beruházás, amely előre viszi, a gazdasági növekedés nagyon fontos. Ebben az összefüggésben, ha megnézzük a szankciókat, Fejó által föltett kérdéseket, hogy legyen-e jogalkotás, új jogszabály, vagy nem, igen, új másodlagos jogszabályokat fogunk javasolni, miközben nem tennénk javaslatot, amely szerződés módosításhoz vezetne. Ez egy valóban szándékos döntés, meg kell őrizni a jelenlegi lendületet, az új gazdaságirányítást meg kell mielőbb valósítani, és éppen ezért támaszkodunk majd másodlagos, új és módosított másodlagos jogalkotásokra, amelyek segítségével ezeket a célok elérhetőek. Ezen jogalkotási csomag keretében például javaslatot dolgozunk ki a módosított többségi szavazás kérdését is. Ez azt hiszem, hogy mindenképpen megnöveli a szankciók hatását, és azt gondolom, hogy a fiskális fegyelmet is elősegíti ez az új rendszer az Unióban. Megkérdezte azt is, hogy lesz-e külön túlzott deficit eljárás, megkívánjuk erősíteni az adósságkritériumokat a növekedés és stabilitási egyezményben. Mindig ott volt ez a kritériumrendszer, de igazából operatíva nem szerepet nem működött. Amit ma teszünk, ha elfogadja a tanács, és ha önök elfogadják, szeretnénk élete megtölteni az adósságkritériumokat a túlzott deficit eljárás keretében. Már válaszoltam az ön arra vonatkozó kérdésére, hogy milyen szerződés módosítás lehet. Mint említettem, a bizottság úgy gondolja, gyorsan kell tovább lépnünk. Ez lehet, hogy majd a felampújféle munkacsoportban mégis meg kell tárgyalni ezt a témát is. Gigold úr, van még idő? Kérdezi? Jó. A következő alkalommal fogok az ön kérdésére reagálni. Zárásképpen ugye ön azt mondta, vannak német feltételek, amelyek zártatok mögött, mögött születtek meg. Kérem, mondja el őket, mert nem ismerem őket. Én úgy gondolom, a legsürgősebb dolog, hogy az ilyen versenyképességi divergenciákat kell feloldanunk. ilyeneket látunk Görögországban és Dél-Európában, ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy a feleslegen többlettel rendelkező országok is struktúrális reformokat kell bevezessenek annak érdekében, hogy a belső keresletet felpörgessék országaiban. Mindkét elem nagyon fontos, amikor a makrogazdasági egyenlőtlenségeket kívánjuk orvosolni. Köszönöm szépen a nagyon is lényegetőrő kérdéseiket, és nagy örömmel nézek ezen vita folytatása elé, amely a gazdasági irányítás megerősítéséről szól. Köszönöm szépen! Elnézést, hogy kicsit eh, sürgetnem kellett a végén, de ugye túl hosszú a kérdés, akkor a választ nem tudjuk hosszan folytatni. Most pedig megkezdjük a második eh, előadás sorozatot. Az elején is említettem, három előadónk éppen most közelednek az elnöki pulpitushoz és szeretném az egyik al- alelnököt megkérni, hogy vegye át az elnöki széket, mert egy három oldalú tárgyalás kell Nem elnézést kérek ezért, de hát néha valóban meg kell állapodni a tanácsol is néhány dologban. Miközben átalakítjuk az elnöki pulpitust, szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy Carlo Cotorelli, aki a fiskális ügyek eh, IMF-en belüli eh, igazgatója, Stefan Collignont ismerik, a Pézai eh, központ elnöke, és André Szapét is ismerjük Brüggelből, és Stojan úr fogja átvenni az elnöki széket. 15 minutes. Thank you very much. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, be is vezettem önöket a következő előadás Arra kérem az előadókat, hogy 10, maximum 15 percet vegyenek csak igénybe, hogy eszmecserére is sor kerülhessen. Majd és teret kell engedni a válaszoknak is. Most megadom a szót Carlo Cotarelli úrnak, aki a pénzügyi ügyek osztályának elnöke az IMF-en belül. Ez egy érdekes osztály, Vito Tanzi volt az igazgatója, most pedig olykor-olykor megjelentett cikkeket azzal kapcsolatban, hogy hogyan viselkedjünk jobban. Örülök annak, hogy Katarelli úr itt van köztünk ma délután. Lé a szó. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. A téma, ami ma szóba kerül, a gazdasági irányítás és a pénzügyi stabilitás megerősítése, nagyon széles és nehéz téma, nagyon sok javaslatot dolgoztak már, kivetettek fel, lehetetlenség lenne az összes javaslatra kitérnem, ha megengedik, akkor egy konkrét dologgal foglalkoznék a fiskális irányítás kérdésével az euróvezetben. Azért, mert ez az a terület, ahol azt hiszem a vita hevesebb, mint másút, ahol talán nagyobb szükség van reformra. Ha megengedik, két alapvető kérdést teszek fel. Az első, mi nem működik a jelenlegi a rendszerre mi a hibája a jelenlegi keretnek, és mit tehetünk ez ellen. Ha megengedik, az első kérdés, miért nem működik a jelenlegi fiskális politikánk? Ez a keret, az irányítási keret miért nem működik? El kell ismerni azt, hogy az elejétől fogva már felismerték azt, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés volt. Húsz évvel ezelőtt megkezdték a vitát, Két dolgot ismertek fel, azt, hogy szükség van arra, hogy elegendő rugalmasságot garantáljunk a fiskális politikák számára egyes országokban. Mert azzal, hogy eltolódunk európai szintre, a monetáris politikák területén is, a fiskális politika egy fő eszköz maradt, amely segítségével meg lehetett oldani egy adott ország konkrét problémáit. Felismerték, hogy szükség van arra is, hogy külön közös és magas színvonalú fiskális felelősséget állapítsanak meg, hiszen az elétől kezdve világos volt, hogy a költségvetési fiskális problémák, válságok egy adott országban, mindegy, hogy kicsi vagy nagy országról legyen szó, tehát az ilyen válság sok hullámokat küld az egész unióban. Alapvetően minden ország túl fontos ahhoz, hogy kudarcot valljon, hogy csőbe menjen nagyon sok probléma alakulhat ki, a veszélyekkel nagyon fontos, hogy legyenek fiskális szabályok, hogy korlátozzák minden országban a fiskális politikákat. A görögországi legutóbbi fejlemények az elmúlt hónapokban rámutattak arra, hogy ezek a sok hullámok milyen erősek lehetnek. Természetesen a görög válságnak nem szabad lett volna bekövetkeznie. A kérdés az, mi nem sikerült jól, mi ment félre. Három kulcsfontosságú eh, hiányosságot lehet fel eh, említeni, megemlíteni. Az első az úgynevezett preventív eh, karja ennek a mechanizmusnak, hiszen így lehet struktúrás alapon megőrizni a kiegyenlített fizetési mélegeket. De ezt nem vették, figyelembe nem működött. Kit lehet hibáztatni? azt a tényt, hogy nem volt kötelező érvényű jogi eszköz, amely felelősségre vonta volna a kormányokat, ha be vagy nem tartják, ha betartják vagy nem tartják be a középtávú kötelezettségvállalásaikat, és nem volt semmilyen szankció arra vonatkozóan sem, hogy hogyan lehet a túlzott deficitet csökkenteni. Ennek eredményeképpen nem voltak megfelelő pufferzónák, ezeket a nem kielégítő pufferzónákat a jó a lendület éveiben dolgozták ki, ezek nem elegendőek. És éppen ezért volt ennyire erős a válság hatása. A második fő hiányosság az az volt, akkor is, amikor lehetőség nyílt volna a fellépésre, amikor az országok túllépték a 3%-os plafon értéket, mégsem lépett fel senki ez ellen. Ez igazából a túlzott deficit eljárás bevezetéséhez kapcsolódik, ezt a rendszert aláásták a politikai megfontolások, amelyek ezen döntések tanácshoz fűződő végső felelősségi köreit érintették. Nagyon jó példa egy korábbi válság, amelyből kiderül, hogy nagyon nehéz a kötelező elemeket végrehajtatni a jelenlegi fiskális keretben. Például a szankciók bevezetése is ilyen. 2005-ben megreformálták ezt a rendszert, azonban a végrehajthatóság nem került bele, hanem inkább több rugalmasságot dolgozott ki ez a rendszer az országok esetére, hogy mit tehetnek túlzott deficit esetén. A harmadik hiányosság az európai pénzügyi keretben, hogy nem volt válságkezelési rendszer volt, mondom én, hiszen létrehoztuk az Európai Pénzügyi Stabilitási eszközt, és ezt a hiányt ezzel át lehet hidalni. Éppen ezért előadásomban két másik problémával fogok foglalkozni. A végrehajthatóság problémájával, illetve a betartatás problémájával, illetve arról is szólok, hogy hogyan lehet javítani a jelenlegi keret fiskális keretnek a preventív karját. Ezt a két kérdést, a végrehajtatóságot és a preventív kart egymással összefüggésbe lehet állítani. A megelőző vagy preventív kard nem rendelkezik megfelelő eszközökkel. Ha megengedik, egymás követően külön kezelem ezt a két kérdést, hogy egyszerű legyen az előadás számomra. Ha megengedik, az végrehajtással, elszámoltatással kezdem. A végrehajtás attól lesz, a végrehajtatás hitelessége egy nehéz ügy. A legfontosabb kérdés, amely foglalkozni kell, amikor megreformáljuk a fiskális irányítást az eurozóna területén, akkor a következőket kell megnézni. Mit értek az enforcement, a végrehajtás alatt? Azt értem az alatt, hogyha az a döntés születik, hogy egy adott ország deficitje túlzott, akkor valami fajta kényszert, szankciót be kell vezetni válaszul erre a megállapításom mert mint hogy adott országban túlzott deficit alakult ki. Úgy gondolom, az a kérdés, hogy ki legyen felelős, ki vállalja a felelősséget ezen döntések meghozatalát illetően. A cél az kellene, hogy legyen, világosan, hogy elkerüljük az olyan fajta politikai alkotozást, amely 2003 és 2005 között alakult ki, és oda vezetett, hogy megbénult ez a fiskális keret. Én úgy gondolom, hogy a cél elérés érdekében arra van szükség, hogy a tanács lépjen egy kicsit hátra-vissza, és nagyobb mozgásteret adjon, és felelősséget ruházzon rá a bizottságra. Vagy egy másik független testületre is ráruházhat ilyen felelősséget, lehetne felállítani külön testületet. A tanács, mint már elítése került, vétójoggal élhetne, a minősített többséggel vagy egyhangúsággal támogatott szavazati rendszerben, ez a reform egyik legfontosabb területe. A végrehajtatóság kapcsán egy másik reformot is figyelembe vehetünk, ez a szankciókra vonatkozik. A jelenlegi rendszer azonnali szankciókat vezet be a már túlzott hiánya rendelkező országok esetében. Tehát egy lehetőség az lenne, hogy késle, tehát hogy a szankciókban késedelmes kifizetéseket vezetnének be, de diszkontokat vagy kedvezményeket is be lehetne vezetni a fizetéseknél. Ami azt illeti, hogy hogyan lehetne a preventív ágat javítani, azt gondolom, hogy egy három oszlopon alapuló rendszert lehetne bevezetni. Az első oszlop abból állna, hogy kötelezőbb érvényű jogi eszközöket vezetnénk be, amely segítségével bátorítjuk az országokat arra, hogy egyensúlyt teremtsenek az adott cikluson belül a költségvetésben. Különbözőképpen lehet ezt kikényszeríteni. Egyik módszer az lenne, hogy pénzügyi ösztönzőket vezetünk be, vagy szankciókat, amelyek közvetlenül a preventív karhoz kapcsolódnak. Ezt a 3%-os küszöbelérés előtt kellene alkalmazni. Másik az lenne, hogy aktiválnánk a túlzott deficit eljárást, és kötelező érvényű eszközeinek alzenáját felvonultatnánk, mielőtt bekövetkezik a túlzott deficit. Egy lehetőség, ami szerintem jó elképzelés, hogy fedjük fel, tárjuk fel, hogy a túlzott deficit eljárást akkor kezdjük meg, amikor az adósság a 60%-on túl lépett, és nem csökken ki az államadóság. Elfben lehetőség volna arra is, hogy a 3%-os referenciértéket megváltoztassuk, például azzal, ha meghatározzuk referenciértékként minden évben egy deficitet határoznánk meg, amely egy strukturálisan kiegyenlített költségvetést vennénk alapul. Tudjuk, hogy ilyen változtatás egyhangú döntést tesz szükségesen minden tagállam részéről, hiszen így kellene a szerződéshez kapcsolódó jegyzőkönyvet módosítani. A második oszlop a reformban, a preventív kar reformjában. Ez a második oszlop tehát egy olyan elem, amelyet már láttunk. Az az elképzelése rejlik emögött, hogy kiszélesítjük a úgymond enyhébb vagy lágyabb eszközök hatáskörét, amelyek a nemzeti fiskális politikai vitát érintik. Szerintem ez az alapvető elképzelés az európai szemeszter mögött. Ez az európai szemeszter, ez a második oszlop szerintem nagyon jó elképzelés, hiszen lehetővé teszi az európai intézmények számára, hogy fontosabb szerepet játszanak nemzeti szinten mármint a fiskális politika kialakításában nagyobb szerepre juthatnak. A harmadik oszlop, vagy pillér, arról szól, hogy nagyobb mértékben kell támaszkodni, vagy talán kötelezően be kellene vezetni nemzeti szinten a fiskális szabályokat. Ez oda vezetne, hogy mindenki inkább, vagy sokkal magáénak érezni ezeket a szabályokat, azt gondolom, hogy ez egy olyan kötelezettség, amely szerepel a szerződés jegyzőkönyvében, amely a túlzott deficit eljárása vonatkozik, szerintem kötelező érvényűvé tehető lehetne minden eurózónabeli országra. Talán még fontosabb az, azt hiszem, hogy itt van egy nagyszerű pillanat egy ilyen reform számára, azt követően, hogy bevezettek Németországban egy új fiskális szabályt, nagyon sok eredményt értek el Franciaországban is, egy új fiskális keret bevezetésével kapcsolatban nemzeti szinten. Egy utolsó megjegyzés. Én alapvetően szankciókkal foglalkoztam, kötelező, megszorít, kötelező érvényű megszorításokra. Nem tudom, hogy nem kellene beszélni arról, hogy érdemes ösztönzőket bevezetni amelyel megjutalmaznánk a jó magaviseletet. Lehet akkor a mézes macakot is használjuk, ne csak a botot, a furkos botot. És támaszkodnunk kellene európai szinten egy közös erőforrás halmazra, az olyan országok esetében, ahol helyesen viselkednek az országok, felhasználhatnák például például áfa bevételekből, vagy az üzemanyagadóból, vagy a széndiokszid adóból, CO2 adóból lehetne bevételekhez jutni, és ezeket beépíteni ebbe a közös forrásba. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen Katarelli úrnak. Most pedig szeretném megadni a szót Stefan Kolinyon úrnak, aki közgazdasági professzor Olaszországban, a Szent Anna iskolában. Köszönöm szépen a vita arról, hogy meg kell reformálni az európai gazdasági irányítást, ez most már a végső szakaszba jutott, és nagyon sok javaslat, amely megjelent, az a bizottságtól, az LKB-től érkezett, kevesebb érkezett a parlamenttől, de a tagállamok is nyújtottak be javaslatokat, például volt egy ilyen francia-német eh, nyilatkozat, és úgy tűnik, hogy eh, ezek, ezt a kérdést eh, egy technikai jellegű kérdésnek tekintik. Vannak különböző eszközök, de igazából egy technokrat gyakorlatról van szó, amelyet a bürokraták vitatnak meg, és arról vitatkoznak, hogy hogyan tudnak egymást jobban felülvizsgálni kontrollálni. Ezek a viták azonban hasznosak, mert jó eszközökre van szükség, de egy dologot azonban kihagynak ebből, pedig ez lenne az igazi kérdés. És tulajdonképpen azt mondanám, hogy eh, első alkalommal, hogy a nagy intézmények közül valaki eh, beszélt erről a kérdésről, az, az, az volt, amit Kotrelli úr mondott. A kérdés az az, ahogy ő is feltette, hogy azért buktunk meg, mert nem voltak kötelező jellegű intézkedések, eszközök arra, hogy kötelezni lehessen feladatokra a kormányokat. A kérdés az az, hogy hogyan lehetne a tagállamok, hogyan tudnám megmondani a tagállamokat, csoportja egy tagállamnak azt, hogy mit tegyenek akkor, hogyha másra választották meg őket. Hogyha nem nézzünk szembe ezzel a kérdéssel, akkor Európa kudarcom van tehát a legitimáció igenis fontos, fontosak a kötelező érvényű szabályok, de csak akkor működőképesek ezek, hogyha ezek mögött legitimáció van. Európa megszenvedi a rossz politikai eredményeket. Tony Blair egyszer eljött az Európai Parlamentbe, és úgy gondolt, hogy ha jó dolgot tesszük, akkor már mindenki boldog lesz, de a helyes dolgokat nem tettük meg, a politikai eredmények nem jelentek meg, és ez nem tetett az európai állampolgároknak. Az állampolgároknak az, azért nem látják az eredményeket, mert a politikusok nem csinálják azt, amit tenni kell. Ez aláássa az európai integrációt, aláássa a jó irányítást, illetve azt a közös jót, amelyben minden állampolgár osztozik. Tehát a politika válasza, az intézmények válasza az az, hogy nagyobb koordinációra van szükség, de a nagyobb koordináció azt is jelenti, hogy legitimációt kell ennek adni és az egyetlen hely az európai, in, európai építményben, ahol a legitimáció létezik az állampolgárok részéről, az az Európai Parlament. Vagyis én úgy vélem, hogy nem lehet azt mondani, hogy úgy megerősíthetjük a felügyeleti mechanizmusokat, hogy nem vonjuk be az Európai Parlamentet, hogy ellenőrizze azokat a politikákat, amelyekről európai szinten döntenek. Tehát ez az önök feladata. Hogy ezt meg lehessen tenni, nem kell megváltoztatni a Lisszaboni szerződést. Van egy jó eszköz a szerződésben, amely a 294-es cikk, a rendes jogalkotási eljárás, és ez a együttdöntési eljárás lehetővé teszi, a bizottság teszi meg a javaslatot, és a tanács és a parlament hagyja ezt jóvá. Tehát ez az a az út, amelyet választanunk kell a nagyobb demokratikus fegyelet irányába Európában, és így lehet demokratikus legitimációt adni a kötelező érvényű e, szabályoknak. Az önök szabizottságának már megírtam a részleteit ennek. A második részében annak a dokumentumnak, amelyet elküldtem, arról is szóltam, hogy ezek az általános elképzeléseket hogyan lehet konkrét politikákká átalakítani. Bizonyos témákkal kapcsolatban például a versenyképesség, fiskális politika koordináció, illetve a krízismenedzsment. Rövid leszek. Az első ponttal kapcsolatban a versenyképesség. Ez egy nagyon zavaros elképzelés. Volt egy híres cikke is Krugmannak erről, és az a vita, amely most zajlik Európában, az egyre inkább a e, egyensúlytalanságokkal foglalkozik, hogyha ez lenne a fő probléma. A folyószámla e, mérlek lehetnek jók és vagy rosszak is a jók, azok a növekedést, a dinamizmust mutatják, és a rosszak pedig az ár, illetve költségversenyképesség csökkenését mutatják. A másik fontos eleme a versenyképességnek az a bér ára, ehhez hozzátartozik a bértárgyalás is, és ezek mind kihatnak ezekre az elemekre. És ez egy olyan kérdés, amely tulajdonképpen tabu volt a politikai döntéshozók között az Európai Unióban. 1990-ben, elnézést mondja a felszoroló, 1999-ben a makrogazdasági politikai párbeszéd létrejött, és ekkor az európai szociális partnereket is bevonták abba a párbeszédbe, amelyet az Európai Központi Bank, tehát a fiskális hatóságok folytattak. Ez egy bújtatott koordinációs eszköz volt, igazából senki nem tudta, hogy ez miről szól, és az elve az igazából nem jelent meg az igazi ber tegyelásokban. Az én tapasztalatom azt mutatja, hogy Dél-Európa sokkal inkább a ö, koncentrál a, a bér tárgyalásokban. Fordulóképes nem fogalomképes szektorokra koncentrál. Tehát ez ahhoz vezetett, hogy a bértárgyalók, illetve a politikai döntéshozók, illetve a média a bértárgyalásokat közös ügyként kezelik, azt mondják, hogy nincsen szükség itt szabályokra, előírásokra, nincs szükség egy európai bértárgyalásra, például bizonyos esetekben, hanem átláthatóságra van szükség. Ezért én azt javasoltam, hogy a makrogazdasági párbeszédnek a tanácsból az Európai Parlamentbe kell átkerülnie, és kötődnie kell az önök szabadságának vitáihoz, még azelőtt, hogy lenne egy meghallgatás az LKB e elnökével. Másodszorban figyelembe véve a fiskális politikákat, sokkal nagyobb politikai koordinációra van szükség egyértelműen, de ennek a politikai koordinációnak magában kell foglalnia a rugalmasságot, illetve a szigorúságot is. Hogyan lehet ezt elérni? Florence Binisma azt mondta korábban, hogy nincsen európai, e, nincs egységes költségvetés Európában, és igaza is volt, hiszen nincs is elképzelés annak irányába, hogy valaki ezt szeretné. De a 40-45%-át a GDP-nek a tagállamok kormányai költik el, ez helyes is, hiszen a közjavak elkülönítése preferenciák szerint az főként a nemzeti érdekek szerint történik. Ugyanakkor vannak externáliák is, amelyek ebből az allokációból fakadnak, mert bizonyos tagállamok olyan politikákat követnek, amelyek kihatnak másra is, mint például Németország vagy Görögország esetében, és hogy ezeket az eszterelneket internalizálni lehessen, ez az kell, hogy egy agregált fiskális politikát fogalmazzunk meg az euró a vezet számára. A többi Európa Unió többi térsége számára ez nem annyira jelentős. Az, hogy megtaláljuk ezt az agregált fiskális politikát, meg kell néznünk azt, hogy hogyan lehet ezt garantálni. Én, én egyértelmű javaslatot tettem önöknek írásban. Az alapvető elképzelés az az, hogy sikerüljön átalakítani a jelenlegi eljárásokat makrogazdasági keret jogszabályá. Ez nem egy annyira új ötlet. Franciaország, a francia nemzeti költségvetés ilyenfajta makrogazdasági törvényen alapul, és van egyfajta közvetítés. Olaszországban a DPF létezik, egy másik makrogazdasági politikai eszköz. Én azt javasolnám, hogy ez a makrogazdasági keret jogszabály jóvá hagyja engedélyezi az agregát deficitet az vezet számára, és ezáltal úgynevezett kölcsönengedélyeket ad ki. Ezek az engedélyek elkülönítése kerülnek a tagállamok számára a GDP alapján például, de ezt lehet módosítani és Például kevesebbet kapnak azok, akik nem ö, alacsonyabb, ö, illetve magasabb az eladósodottság, és bizonyos összegig tehát kölcsönt vehetne fel a tagállamok. Ez, ezek az engedélyeket, ezek az engedélyek átruházhatóak. Ez nem egy olyan fajta unió, hogy valaki helyettesítem másikat, de ezek a kölcsönök átadhatóak. Azt is eh, lehet mondani, amit az előttem szóló is mondott, hogy legyenek fajta eh, elcserélhető ilyen engedélyek, mint például a szennyezés esetében de ez azt jelenti, hogy a tagállamok, amelyek több kölcsönt akarnak felvenni, mint amennyit engedélyeztek számára, megtehetik azt, hogyha egy másik tagállam nem akar annyi kölcsönt feltenni, és átadja ezt nekik. Azonban az agregátjának, az európai fiskális deficitnek megmarad ugyan, ugyanannyi, és ez jót tesz a gazdasági klímának is és így már rátérhetünk egy nagyon egyszerű mechanizmusra is, amelyen ezt tudjuk hajtani, mert hogyha vannak ilyen engedélyek, akkor meg lehet kerülni az olyan szabályokat, amelyek azt mondják, hogy a bankok, illetve a pénzügyi intézmények csak akkor adhatnak pénzt a hatóságoknak, hogyha meg tudják mutatni azt, hogy megvan a megfelelő, megfelelője a kölcsönengedélyeknek. Tehát, hogyha nincs meg ez a kölcsönengedély, akkor a kormány nem tud felvenni ilyen hitelt. Tehát így központosítjuk a végrehajtását a fiskális szabályozásnak, amelyekre szükség van, és még rugalmasságot is adunk. Ez jogi legitimációt is ad, ez a keret jogszabályból fakad, hiszen a tanács, illetve a parlament adja meg ezt a fajta legitimációt. Nagyon rövid leszek a harmadik elep kapcsán, amely a krízis management. Már elmítettem a parlamentnek, hogy ki kell ö, ö, adni uniós kötvényeket. Ez egy kicsit más lenne, mint amiről a biztos beszélt az imént, de az LKB ezt megmutatta a krízis management kapján, a válságkezelés kapcsán, és minden intézmény foglalkozik ezzel. És itt van egyfajta erkölcsi veszély itt. Nem lehet megjósolni azt, hogy mit fog valaki tenni a szabályok értében, és nem fogja ezt megkerülni, tehát ez az a veszély. És de az, hogy van gazdasági irányítás, ez azt jelenti, hogy mérlegelni fognak a kormányok, nem csak a szabály értelmében. El lehet kerülni ezt az elkölcsi veszélyt akkor, hogyha megfelelő gazdasági irányítás van, demokratikus irányítás van a gazdasági kérdésekben, és ez az kell, hogy legyen legitimáció, és jóváhagyás legyen a tanácsnak, illetve az Európai Parlamentnek. Ez óriási lépést jelenthetne előre. Az Európai Bizottság ezeket az intézkedéseket megtehetné, úgyhogy megfelelően mérlegel a helyzetet illetően, és meg lenne a legitimáció is minden demokratikus folyamat értelmében, és így Európa egyértelműen megtalálná az előrevezető utat. Ez egy igazi demokratikus forradalom lehetne a Lisszaboni szerződés értelmében. Thank you very much, professor. Köszönöm, professzor úr. Most pedig megadom a szót Andrés Szapír úrnak, aki szintén közgazdaság professzor és oktató Brüggelben, kutató Brüggelben, a Brüggelnél. Mint ahogy látják, jó napot kívánok, mint ahogy látják a, az előadásomból, amit a tolmácsok nem kaptak meg, látható, hogy egy sor dolog már elhangzott itt de én ehhez egy kis csavart adnék hozzá, mégpedig a legitimációval kapcsolatban. Milyen tanulságokat kell levonnunk a válságból, az irányítással kapcsolatban. Nos, olyan tanulságokat, amelyek aztán később alkalmazhatók a válság megelőzés, válság kezelés témakörében is. Én elsősorban a válság megelőzésről beszélek, de ha az idő engedi, akkor a végén a válságok feloldásáról is beszélnék egy kicsit. Tehát akkor válság megelőzés és felügyelet. Szerintem a legfőbb tanulság a válságból az az, hogy voltak bizonyos hiányosságok fegyelmi téren és felügyeleti téren. A hiányosság az nem csak nemzeti szinten jelentkezett, hanem az egész eurózóna szintjén is. Van itt egy paradoxon, miszerint eh, a nemzeti szinten igaz az, hogy nem is lehetett tudni azt, hogy mi kihez tartozik az EU kereteken belül. Mindig láttuk, hogy eh, mindig azt láttuk, hogy a miniszterek Brüsszelben összeülnek az Eurogroup eh, tanácskozásain, és aztán kerül sor az ECOFIN ülésre és aztán az ezen a szinten tárgyalt dolgok nem nagyon jelentkeztek nemzeti szinten, nem nagyon volt semmifajta hatásuk nemzeti szinten. De ezzel egyidejűleg az is igaz, hogy az EU keret, és azon belül is főleg a stabilitási és növekedési paktum Jelenleg is, és a jövőben is e, úgy tűnik, hogy e, súlyos hiányosságoktól szenved, mert e, az egyes tagállamokra hárítja a költségvetési fegyelem betartatását. És hogyha megvizsgáljuk az egyes tagállamokat, akkor azt látjuk, hogy nem sikerült kialakítani egy olyan megközelítést, amelynek révén az egyes országokat olyan szempontból lehetne értékelni, hogy az milyen kihatással, hogy az országok ügyei milyen kihatással vannak az egész eurozónára. És aztán a záró, idézőjelben rosszul viselkedő országok externáliákat tudtak teremteni, negatív externáliákat az egész eurozónában de erről szó sem volt, erről soha nem vitatkoztak az ECOFIN-en, illetve az eurozónán belül, hanem csak azt mondták, hogy a tagállamok tartsák be a szabályokat a saját helyzetüket figyelembe véve, és nem vették azt figyelembe, hogy ezek az országok együtt egy közös térséghez tartoznak. És éppen ezért mondom azt, hogy több és nem kevesebb felügyeleti hatáskörre van szükség, de más felügyeleti hatáskörökre is. Szerintem egy európai felügyeleti rendszerre van szükség. És noha egyetértek az Európai Központi Bank javaslataival, illetve Kotereli úr is ezeket jónak találta, nem csak ő, mások is, úgy, ezzel egyidejűleg nemzeti keretre is van szükség. Na most az, hogy a nemzeti szabályok, vagy pedig a nemzeti pénzügyi hatóságok kell, hogy ezt betartsák, vagy adják ezt a keretet. Én magam egyébként a hatóságokra szavaznék, nyilván olyan hatóságokra, amelyek aztán felügyelik a szabályok betartását. Én tehát támogatom a független pénzügyi hatóságok szerepét, létét de ezen túlmenően szükség van független hatóságra EU szinten is. És ezek ketten a nemzeti és a közösségi vagy eurozóna hatóság együtt alkotják az európai felügyeleti rendszert. Hogyha ki sikerül alakítani ezt az európai rendszert, és erről még majd beszélek részletesen, egy olyan felügyeleti rendszert, amely a közjó fenntartására helyezi a hangsúlyt, tehát az eurozóna érdekeire koncentrál, és nem pedig az egyes tagállamok egyedi érdekeire, hanem azt, hogy az ő együttes cselekedeteik milyen hatással vannak a közös érdekre, ha ezt sikerülne elérni, akkor az a felügyeleti tevékenység az legitim lenne. Én így fogalmaznám meg a legitimáció, a legitimitást. Ez egy olyan legitimitás, amely egy olyan felügyeletet feltételez, amely a, tényleg a közjóra vagy a közösségi érdekek ügyel oda, és ez a felügyeleti rendszer a nemzeti hatóságokból, illetve a bizottság szolgálataiból állna, amelyek bizonyos szintű függetlenséget élveznének. A nemzeti hatóságok szerepe viszonylag könnyen meghatározható, de bonyolultabb az, hogy mi lesz a szerepe a közösségi intézményeknek. Nyilvánvalóan ezen túlmenően az Eurogrupnak és az Európai Parlamentnek is van szerepe. De a központi eleme a legitimitásnak, amely meghatározza a minős, az a minősége a felügyeleti munkának. Hogyha a felügyeleti tevékenység nem jó minőségű, meg, nem megfelelő, és nem tudja meghatározni, hogy mik a nagy kérdések, az eurozónán belül, akkor a legitimitás megkérdőjeleződik. Ehhez azonban egy fájdalmas dolgot kell elismernünk, amit egyébként a legtöbben tudomásul is veszünk, az az, hogy azok a problémák, amelyeket tavasszal láttunk, azok nem egyes tagállamok rossz viselkedéséből fakadnak. Görögország egy külön eset. Görögország külön eset, de nem tudok, nem tudom ezt elmondani Spanyolországról, Portugáliáról vagy Írországról pedig ezek is olyan tagállamok, országok, amelyek hozzájárultak az euróövezet válságához. Hogyha tavasszal csak Görögország problémáival kellett volna foglalkoznunk, akkor nem lett volna olyan súlyos a válság, mint amilyen lett. Tehát, ha szankciókról beszélünk, és azt mondjuk, hogy ha lettek volna szankciók, akkor ezek a problémák nem jelentkeztek volna, szerintem ez túlzottan leegyszerűsítő. Ugyanis ez megint csak az egyes tagállamokra tolja át a felelősséget, és nem ismeri el ezeknek az országoknak a hatását, tevékenységének a hatását az egész eurózónára. Tehát el kell ismernünk, hogy az eurózóna felügyeleti, az eurozónát szabályozó felügyeleti tevékenységnek voltak problémái, és nem elsősorban a tagállamok felügyeleti tevékenységének. És ha így nézzük a dolgokat, akkor ez Németországot is magában foglalja. Nem is tudunk Spanyolországgal úgy foglalkozni, hogy Németországot ne az ottani eseményeket, illetve tevékenysége, lépéseket ne tartanánk szem előtt tehát nem azt mondom, hogy Spanyolország a felelős, és Néme, vagy Németország a felelős, hanem az eurozóna a felelős, és a felügyeleti rendszernek ezt figyelembe kell vennie ahhoz, hogy megoldjuk az eurozóna problémáit, amely problémák aztán jelentkeznek a nemzeti szinten. De nem kezdhetjük el a felügyeleti tevékenységet úgy, hogy absztrakt módon a, kiemelve az eurozónából vizsgáljuk az egyes tagállamokat. Én nem azt mondom tehát, hogy ne vizsgáljuk meg az egyes tagállamokat, mert hát a cselekvési lehetőségek nagy része ott jelentkezik, de előbb elemezni kell azt, hogy mi, milyen problémák jelentkeznek az, EU-zónán be, az eurozónán belül, és aztán lehet ajánlásokat megfogalmazni az értékelésből kiindulva, az egyes tagállamok irányába. Ez szerintem egy legitim felügyeleti tevékenység lenne, az eurozóna legitim felügyeleti tevékenysége, az egész eurozóna érdekeit szem előtt tartva. Ezért sem támogatom én a szankciókat, mert az a könnyű megoldás, túl könnyű. Ugyanis az azt jelenti, hogy kijelentjük, hogy egyes tagállamok rosszul viselkedtek, és nem mondjuk ki azt, hogy voltak közösségi szinten problémák. Én magam is vállalok felelősséget, én magam sem láttam ezeket a dolgokat. Egész egyszerűen a rendszer nem működött elég jól. Tehát ne a szankciókban gondolkozzunk, mert az ugye azt az üzenetet küldi, hogy ha szankciókat alkalmaztunk volna, ha keményebbek lettünk volna, akkor nem jelentkeztek volna problémák. Görögország megint külön sztori. Nyilvánvalóan a görög problémák egy részét el lehetett volna kerülni, de mondhatjuk-e azt, hogy Spanyolország nem tartotta be a szabályokat visszatekintve, vagy Írország nem, nem tartotta be a szabályokat? Nem mondhatunk ilyet. Tehát ne legyünk tévedésbe a tényeket illetően, én ezért nem támogatom a szankciókat, intellektuálisan is ez a könnyű megoldást vállalhatatlanul egyszerűsít. A másik dolog az az, hogy szerintem a párbeszéd során elmozdultunk egy intelligensebb felügyeleti tevékenység irányába. Mit is jelent ez? A fiskális oldalon ez azt jelenti, hogy a fenntarthatóságra kell koncentrálni, jobban, mint eddig. Másodszorban ez azt jelenti, hogy a gazdasági felügyeletet ki kell terjeszteni a fiskális területről a bizonyos más területekre is, például versenyképességre. Ugye erről volt szó. Stefán mondta, hogy mihelyst ezt elkezdjük csinálni, tehát eh, tényleg arról beszélünk, amiről beszélni kell, a szélesebb értelemben vett gazdasági kérdésekről, vagy fiskális kérdésekről, a fiskális fenntarthatóságról, vagy eh, a versenyképességről, és itt megint egy valomással tartozom önöknek. Közgazdászként nincsenek meg az eszközeim arra, hogy pontosan meg tudjam mondani, hogy egy tagállam mire képes vagy mire nem. Ha azt kérdezik tőlem, hogy nézzük meg az államháztartás hiányát, vagy fizetési mérleg hiányát, vagy azt mondják, hogy beszéljünk a versenyképességről, akkor milyen versenyképességről? Meg tudom-e mondani, nem tudom azt megmondani, hogy eh, ennyi százalék deviancia lehetséges, és utána szankciókat alkalmazunk. Nem tudunk úgy viselkedni, mint egy foci bíró, eh, ugyanígy nem tud a bizottság sem az állami támogatások kapcsolatban eh, pontosan fogalmazni. E, nyilván az állami támogatásoknál ott azért lehet egyenlő esélyeket teremteni, de a versenyképesség vonatkozásában nem. Mit tegyünk azokkal az országokkal, amelyek úgymond nem viselkednek helyén valóan. Mi, mi legyen a deficit, vagy a, a folyófizetési mérlek hiányának az a százaléka, amely beindít bizonyos ellenlépéseket. Nem tudom, nem tudom megmondani. E, értékelési munkát kell végezni, tudván tudva, hogy vannak problémák a rendszerben, és ezeket a problémákat azonosítani kell. Egy erkölcsi felhatalmazással rendelkező autoritás kell, hogy ezt megtegye, kimondja azt, hogy az eurozónának vannak problémái, ezeket a problémákat meg kell oldani, de ezeket a problémákat nem oldja meg a szankció. Egy alapvető dolgot el kell ismernünk. Vagy nagyon egyszerű szabályokat alkalmazunk továbbra is 3%-os deficit, 3%-os folyófizetési hiány, eh, 3% államháztartási hiány, stb. 3%-os szabály, ahogy ismerjük, és aztán egy nem túl értelmes vagy intelligens megfigyelési rendszer, bocsánat, felülvizsgálati rendszert lehet alkalmazni, ugye betartják 3%-ot vagy nem, és ha nem, akkor szankciók. Én nem ezt a rendszert akarom, de a szankciók akkor egyszerű szabályoknak lennének következményei. A stabilitási paktumnak a nagy előnye az, hogy egyszerű az a szépsége, hogy van egy szám, egy konkrét szám, tartassuk be ezt a számot. Én ezt az álláspontot tiszteletben tartom, nem az én álláspontom, nem értek vele egyet, de koherens. 3% nem tartják be 3%-ot, jön a szankció. Hogyha egy értékelési, egy helyzetértékelési irányba mozdulunk el, ami egy szélesebb módszer, és a fiskális stabilitásra koncentrálunk, illetve a fenntarthatóságról versenyképességi szempontból, akkor én nem tudok számot mondani önöknek, sem az IMF. Hogyha ezt a számot nem tartják be, akkor szankciók lesznek. Nincsen konkrét megszabott szám. Tehát vagy egy egyszerű, nem túl intelligens felügyeleti rendszer lesz plusz szankciók, vagy egy intelligensebb felügyeleti rendszer, amely szélesebb körű, de ebben az esetben kell, hogy legyen egyfajta bíró. A bíró pedig nem tud egyszerűen piros lapokat osztogatni, hanem egyfajta morál, morális autoritása van, és értékelés után kimondja azt, hogy az eurozónának vannak problémái, egy sor tagállamnak van problémája, és egy, és egy tagállamot, e, és egy megoldást kell e, találni. Tehát először értékelni kell elemezni kell az eurozónát. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor ugyanúgy folytatódnak a dolgok, mint korábban. Egyszerűen új kritériumokat fogunk hozzáadni az eddigiekhez. E, mondják, hogy most már fejezzem be, és akkor ezt meg is teszem. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Szepi professzor úrnak is. Most pedig megnyitom a vitát a résztvevők előtt. Lambertis úr az első, aki szót kért. A megjegyzésem az utolsó felszólalóhoz szól, Szapír úrhoz. Érdekesnek tartottam azt, amikor azt mondta, hogy nem csak egy országot kell megnézni specifikusan, hanem meg kell nézni az ország kapcsolatát a teljes területtel. Igen, szerintem ebben igaza van. De lenne még egy plusz példám, mellett, amit ön mondott, hogyha Spanyolországra vagy Írországra gondolunk, és hogyha, és hogyha adózási politikáik vannak olyanok, amelyek önmagukra nézve is rosszak, és a más többiekre nézve is rosszak, mert előntelen versenyt eredményeznek, akkor mindenképpen gondolálunk szemben, és ebben valóban igaza van. Ugyanakkor két meg nem engedett hozzáállás keveredik az országoknál. Hogyha védelemre költik a GDP-jük 3-4%-át például Spanyolországban, akkor az nem megfelelő, hiszen a spanyol vagy az, az ír fiskális politika az azt jelenti, hogy ezek az országok adóparadicsomnak tekinthetőek operációt használnak fel, ugyanezt teszi akár Belgium is, de mindenképpen szükség van valamilyen fajta következményre, mert jelenleg bármit tehetnek az országok. Ha Belgium valamit tenni akar adó szempontból olyan dolgot, amely például Svédország fosztja meg adóbevételeitől, akkor azt megteheti. Tehát ilyen tekintetben problémánk van, tehát át kellett gondolnunk, hogy mit lehet tenni amíg nem sikerül elérni azt az európai testületet, amely, eh, amely felel eh, az európai állampolgárok irányába, akkor addig a nemzeti kormányokkal kell szembenézni, és a nemzeti kormányok a saját választóknak felelnek, és természetesen mindig lehet a kedvükre tenni, de ez nem jelenti azt, hogy Brüsszelt eh, ne használnák, mint bűnbakot. Azt mondják, hogy én szeretnék nektek megfelelni, de hát Brüsszel itt van a nyakunkon, tehát ez sem erősíti az Európával szembeni pozitív érzéseket. Ennyit szerettem volna mondani a szankciókról. Ami pedig a legitimációt illeti, az, ahogy azt elmondta, hogy mi a legitimáció, azt mondta, hogy ez egy jó felügyelet, én azt mondanám, hogy ez a technokrata definíciója ennek a legitimáció minden esetben az emberektől fakad, én ebben régi módi vagyok, de úgy vélem, hogy nekünk, a kormányoknak, vagy a bizottságnak is mindig a állampolgároknak kell megfelelnünk. Viszont a felügyelet, az ellenőrzés mindig is technikai jellegű. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Domenici úr következik, utána pedig meghallgatjuk a válaszokat. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen azt a sok pontot, amit megremetettek. főként azt, amit a demokratikus legitimációról mondtak. Kételjeim vannak afelől, hogy az Európai Bizottság összehasonlítható egy futballbíróval. Ez az én eh, személyes eh, véleményem. Hadd mondjak egy példát a saját hazámból. Van egy olasz javaslat, hogy az államadóságok, az államok eladósodottságának eh, megítélésére figyelembe kell venni a magán, illetve az állami eladósodást, és mi gondolom erről? Igen, meg tessék öné a szó, hogy megválaszolja a felmerült kérdéseket. Köszönöm. Az utolsó kérdéssel kezdeném, és kitérek arra is, amit a többiek mondtak. A, az állami adósság, illetve a magánadósság kérdése, ez nagyon fontos kérdés, meg kell nézni a magánadósságokat is. Hadd mondjak egy példát. Ha van egy autó, amelynek az egyik kereke rossz, hogyha mind a kettő megmagyarázódva az rossz, de csak egy, az már önmagában is rossz. Tehát úgy gondolom, hogy mind a kettőt meg kell nézni, hogyha súlyos a helyzet, akkor mind a két kerék rossz, hogyha egyiket tekintjük a állami adósságnak, a másikat pedig a magánadósságnak. A szankciókat illetően, nem, amire én utaltam, az nem a szankciók voltak, hanem inkább az, hogy legyen egyfajta következetesség és felelősségvállalása az országok részéről. Nem szabad elfelejteni, hogy az euróövezet deficitje nem annyira magas, mint, az, mint a világ többi részében. Sokkal kisebb a deficit mértéke, mint az USA-ban, és az államadóságunk, az elsőleges deficit, a teljes adósodás a növekedő adósságok az elkövetkező években az euróövezet deficitjét mindent figyelembe véve, tehát ez a deficit sokkal jobb az euróvezetben, mint Japán vagy a kezusában. De és mégis a pénzügyi piacok az EU miatt aggódnak, a kamatok magasabbak, mint Jupában vagy az USA-ban tehát az egyes államok helyzete is számít. Tehát van egyfajta logika ebben, ami eléggé egyszerűnek tűnhet, de a felelősség kérdése nagyon fontos mindenki életében. Hogyha valaki egy autót vezet, és gyorsan vezet, és nagyon jó rendszere van, de senki nem fog megbüntetni engem, akkor az emberek valóban túlépik a sebesség határt. Úgy gondolom, hogy a 3%-os határ logikája önmagában érthető, de nem látom ezt a kettősséget. Van valami nagyon egyszerű rendszer, vagy van valami, amely nem foglal magában konzekvenciákat. 2003-ban és kezdtünk erről beszélni, és szerintem most már ez a kérdés nagyon is égető. Először is egy kérdést szeretnék megválaszolni a kiadásokat, illetve, illetve a deficit, deficit rátákat, illetően én megértem, hogy az olasz kormány miért tette azt a javaslatát, sajnálatos módon nem akarják Tehát ők megértem, hogy miért akarják tagadni a kényszereket. Ezért alapvetően ez egy jó elképzelés lenne, azonban gyakorlatilag haszontalan, és ez nem egy jó eszköz, és a végső politikai elképzelést kell emögött látni. Ami pedig a magánit az állandóságot illeti, látni kell azt, hogy néha lehet egyfajta kiegészítő jelleg a kettő között, lehet összefüggés a kettő között, hogyha megnézzük Japánt, és mi volt a hosszantartó japán válsággal, amely kötődött a magas eladósodáshoz, az azzal érvelnek, hogy az a tény, hogy a japán kormány hiteleket vett fel, míg a magánszektor, illetve a háztartások fizették vissza a hiteleket. És ez volt az, ami Japánt megmentette. Tehát ez egy olyan helyzet, ami nem annyira különböző, lehet, hogy a méretei különböznek attól, amivel most mi itt Európában szemben állunk. És ez egy sokkal fontosabb kérdéshez vezet, mégpedig ahhoz, hogy van ez a feltételezésünk, hogy ez a helyes politika. De igazából nem tudjuk, hogy mi ez. Tehát egy belső ellentmondás van André érvében, hogy egyrészt szükség van egy független fiskális hatóságra, kell egy, egy rendszer, de függetlennek kell lennie. De mitől kell függetlennek lennie? Amit láttunk, amit tudunk, amit minden nap láthatunk Európában, az az, hogy a független hatóságok távol vannak, őket a részleges érdekek ejtik rabul, az, az intézmények érdekei például. De nem tudjuk a helyes válaszokat. Volt egy washingtoni konszenzus, lehet, hogy lesz egy brüsszeli konszenzus. Kotarelli úr azt mondta, hogy sokkal jobb a, a helyzetünk, mint itt Európában, mint, a, mint Amerikának a eh, eladósodás szempontjából. Tényleg így van ez? Valóban tudjuk ezt? Nem lehet, hogy Obama politikája sokkal jobban erősíti a gazdasági fellendülést, illetve a munkahelyteremtést a világgazdaságban, mint itt mint amit mi teszünk itt Európában, és igazából mi csak így követjük az amerikaiakat, kínaiakat. Tehát mit, mit tudunk mi, mi ezekről a dolgokról? Mi értelme van annak, hogy azt mondjuk, hogy megvannak a válaszaink, mert mi van, nekünk vannak független hatóságaink? Lehet, hogy ezt a fajta gondolkodásmódot nem annyira díjezzek az állampolgárok, tehát lehet, hogy a legitimáció nem csak a te, az eredménytől fakad, nem csak abból fakad, hogy a jó dolgot tesszük, a helyes dolgot tesszük, az alternatív gondolkodóktól, a bátor jön, jöhet az eredmény azoktól, akik felteszik azt a kérdést, amit mások nem mernek feltenni. Tehát egy ilyenfajta folyamatra van szükség, amelyen során eldönthetjük, hogy mi a helyes politika az embereknek el kell fogadniuk a politikákat. Köszönöm szépen, Szabír uh, úr következik. Uh, on this issue, but I can't, uh, I can't uh, resist entirely. Um... Uh, igen, én magam is Hát kezdeném akkor azzal, amit Lambert úr mondott, de szívesen beszállok ebbe a vitába is, amit elhangzott, csatlakozva ahhoz, amit elhangzott. Részben egyetértek. Egyetértek azzal, hogy, hogy a legitimitás kérdése az egy nagyon fontos, ugyanakkor bonyolult európai léptékben. Ezt el kell ismerni. Amikor Stefan azt mondta, hogy azt szeretné, hogy egy olyan rendszer alakuljon ki a euró szinten, amely egy policy mixet eredményez, és amely egy deficit szintet határoz meg, és amelyet úgymond engedélyek útján oszt le az egyes tagállamok között, akkor a kérdésem az, hogy honnan jönnek a számok? Honnan veszi majd azokat a számokat, azt a számot, amely szerint a zónának ekkora deficit megengedhető, vagy ekkora többletre van szüksége? Ezt parlamenti szavazással csinálnánk? Hogyan érkeznénk el ehhez, a, ehhez az értékhez? Ezek nagyon nehezen megválaszolható kérdések. Mely intézmények például az EKB függetlensége, az egy rossz dolog? Tehát én nem érvelek nem érvelek amellett, hogy egy olyan testület kapjon felhatalmazást arra, hogy meghatározza az összetételét vagy a szintjét az egész zónára kiterjedő deficitnek az egész eurozónában. Hiszen ez egyfajta értékítélet. És aztán kezdődik a nyilvános vita Ugye az IMF-et IMF, -t, IMF a megmondó ember, a kegyetlen megmondó ember szerepében szeretjük látni, legyen EU szinten is egy ilyen testület, egy, e, ezért kell a felügyeleti rendszer, az Európai Bizottság szer, szolgálatai kapjanak nagyobb függetlenséget. A függetlenség ugyanis egy szükséges feltétel, de nem elegendő feltétel. A másik szükséges feltétel az az, hogy a felügyeleti munkát az egész területre végezzék el. Ne csak az egyes tagállamokra, ne osszák fel, mint paradicsom szeleteket, az egész paradicsomot kell nézni, nem csak annak szeletkéit. Visszatérve akkor Lambert úr kérdésére. Azt gondolom, hogy Két különböző dologról beszélünk. Amikor ön az adózás bizonyos aspektusairól beszél, egyfajta adóversenyről, amely kihat, negatívan hat ki egy másik tagállamra, akkor ott ugyanolyan dologról van szó, mint az állami segély. Egyes intézkedéseket meghoz egy tagállam, egy másik tagállam hátrányára. Na, ezt könnyű eldönteni. De nem ez volt a probléma tavasszal vagy azelőtt. Olyan politikák voltak forgalomban, amelyek mindenki számára károsak voltak. Lorenzo Smaggi teljesen igaza volt, az egész EU zónát kellett félteni tavasszal, nem csak Görögországot. Nem görög problémáról van szó, vagy spanyol problémáról. Volt persze egy olyan része a problémának, volt olyan része a problémának, amikor az a fenntarthatóságát kérdőjelezték meg az eurózónának. Nem arról volt szó, hogy az egyik tagállam valamit tesz a többiek hátrányára, hanem az egész zóna hátrányára cselekedtek, beleértve saját magukat is. Én az ilyen helyzeteket különböztetném meg. Az ön mikrogazdasági felvetése az adóversenyről és arról, hogy csökkentik az adókat, hogy el vállalkozásokat másik tagállamtól. E, ezt én nem, ezt én nem kérdőjelezem meg, ugye ez erőforrásokat csoportosít át egyik tagállamból a másikba, de ami tavasszal történt, az nem erről szólt, nem ez volt a fő probléma, mert az, ami történt, az, az egész eurozóna fenntarthatóságát, létét eh, kérdőjelezte meg, ezért is mondom azt, hogy az egész eurozónában teljesen másfajta felügyeleti tevékenységre van szükség. Persze meg kell vizsgálni az egyes tagállamok szakpolitikáját is, de az egész zónára kell kitekintéssel lenni. Köszönöm. Most eh, Lamberts úr kap szót egy viszont válaszra vagy kérdésre. Igen, köszönöm, értem, amit mondanak. Akkor a következő kérdésem a kritériumokra, a felügyeleti kritériumokra vonatkozik. E, ugyanezt a kérdést tettem fel az előző panelnak is. Mi, mit szólnak ahhoz, hogy olyan mérési kritériumokat vezessünk be, mint az erőforrás hatékonyság, mert hogyha nem megújuló erőforrásokból él egy gazdaság, akkor az nem jó, illetve az egyenlőtlenség, az egyenlőtlenség mutatója egy rosszul működő gazdaságnak. A nagy egyenlőtlenség hátrányára válik a gazdaság működésének. Ez a két index vagy mérce önök szerint eh, legyen-e figyelembe véve a irányítás folyamatában. Köszönöm. Van még három kérdésünk három kollégától. Pasedo úr következik. Köszönöm. A gazdaság irányítás az a gazdasági és monetáris unió a gyakorlatban. Tehát a monetáris és gazdaságpolitikát kell megnéznünk, és a 27 tagállam gazdaságpolitikáján túl kell e, terjeszkednünk, gazdasági koordinációra van szükség, amely csak akkor lehetséges, hogyha egy gazdasági keret létezik egy igazi gazdasági keret. Nyilván az eurozóna vonatkozásában, ugye, hogyha eldöntjük, hogy mi az, ami a versenyképesség szempontjából fontos, mi el, el, el, eldöntjük, hogy mi a szerepe az európai versenyképességnek a világban. Mert lehet, hogy nem is ismerjük a gyengéinket, ugyanakkor leamortizáljuk az erősségeinket. Van egy külső dimenzió. Van egy külső dimenzió, tehát ami fontos. Másik dolog az az, hogy a makrogazdasági kereteket is meg kell erősíteni, az intézményes kereteket tehát, nem csak a parlamentet, hanem azokat az intézményeket is, vagy hatóságokat, amelyek az EU gazdasági pillérével foglalkoznak. Ami a szankciókat illeti, én vonakodok a szakcióktól, különösen azoktól, amelyek a már elért eredményeket nullázhatják le. Az eredményekre ugyanis építeni kell. És ehhez új eszközökre van szükség, ahhoz, hogy a gazdasági koordinációt megkönnyítsük, elősegítsük az EU-n belül, ehhez új erőforrásokra van szükség, erre is gondolni kell. Ami a válságot illeti, ott egy stabilitási, permanens stabilitási alapra van szükség, és amikor az egyes tagállamoknak adandó segítségnyújtásról van szó, akkor elvárjuk azoktól a tagállamoktól, hogy tegyenek bizonyos erőfeszítéseket, és a pénzügyi és társadalmi koordináció kérdését is figyelembe kell venni. Köszönöm, Ferreira asszony. Uh, köszönöm, és köszönöm mindenkinek a, az előadását. Főleg az első előadóhoz intézem a kérdést. Engem kicsit meglepett, eh, amikor azt mondta, hogy az eurozónának nincsen deficit problémája, nincsen adósság problémája, akkor mi a problémája az eurozónának? Miért aggódunk mégis ennyire? Az eurozóna az öngondolkodását követve a problémája a belső egyensúlytalanságok problémája hogy hogyha egy tagállam kifullad, akkor az az egész zónátása alá. A szankciókra rátérve ön úgy gondolja, hogy ha Görögország, Írország vagy bármely más tagállam nem halmoz fel 80 vagy 100%-ot, hanem még többet, mert még a, szankciók, a szankciókat is ki kell fizetniük, akkor az ösztönző lenne? Én ezt furcsának tartom. Ez a mechanizmus egyébként már létezett korábban is, és soha nem volt alkalmazható. Mert először Németország, majd Franciaország vonatkozásában vallott kudarcot. Nem kellene tehát a belső problémákkal foglalkozunk. Az eurozónát eh, nézve a 3%-os és 60%-os eh, eh, ráták érvényesüléséhez 3%-os növekedésre van szükség, és most 2% a növekedés, hosszú távon pedig 1% várható. Nem kellene tehát a zónán belüli eltérésekkel foglalkoznunk, a növekedésen belüli eltérésekkel, növekedési rátákban megfigyelhető eltérésekkel. Nem lehet ugyanaz a külső politikája, ugyanaz az átváltási aránya e, egy zónának akkor, hogyha a termelékenységben, versenyképességben belül, a zónán belül rendkívüli mértékű eltérések vannak, és nincsen semmi kompenzációs mechanizmus. A kohéziós politika az rendkívül régi módi, gyakorlatilag infrastruktúrára vonatkozik csak, és eh, a költségvetés a kompenzációhoz egyszerűen túl kevés. Hát a probléma messze túlmutat eh, a szankciókon, illetve a szankciók eh, listáján. Az egyszerűség persze szép, de vannak olyan szép, egyszerű ötletek és emberek, akik veszélyesek. Köszönöm szépen. Utolsó hozzászóló, Gigalt úr. No, uh, I get, I first of all... What... Először is szeretném elmondani azt, hogy kicsit aggódom amiatt, hogy hogyan kezd kialakulni itt egy széles körű konszenzus az Európai Parlamentben, látva a különböző hozzászólókat, és látom, e, ezt már mióta itt volt a két biztos, ez egy nagyon fontos kérdés. És van egyfajta e, hangnemét közöttünk, ez lenne az első megjegyzésem. A fő kérdés, a szankciók esetében az, az, és nem is tudom, hogy ez az a, a fő kérdés, ami mindenkit meg fog győzni, meg fog győzni. Még akkor is, hogyha az állampolgárok nagyon szolidárisok bizonyos részeken, akkor sem fogják elfogadni azt, hogy kompenzálják, vagy segítsenek, anélkül, hogy, hogy látnak azt a garanciát, hogy nem fognak megismétlődni a dolgok. Tovább mennék Szapír úrnál, és azt kérdezem, hogy hogyan mérjük fel a helyzetet, amikor a dolgok tényleg rosszul alakulnak. Vannak bizonyos számok, tudom, hogy nincs ezek mögött gazdasági érvelés, nagyon halvány ez az érvelés, nem lehet megmondani azt, hogy miért 5 vagy 12 százalék. Vannak más fő gondok is, ami miatt bajba kerültünk. Először is az értékpapírpiaccal voltak gondok, és eh, az ingatlan eh, piac virágzott, és voltak problémák, amelyek amiatt jöttek létre, hogy különböző volt a versenyképesség. Tehát tulajdonképpen a munkaegység ár Tehát voltak mindenképpen problémáink a, a, a mércékkel kapcsolatban. Meg kell állapodni abban, hogy milyen mércét alkalmazunk, mert különben az a következmény, hogy nagyon súlyos következmények lesznek, az fog jelenteni a végén, hogy nem lesznek alap, olyan nem lesz olyan megközelítés, amely szabály alapú, és nem tudjuk elkerülni az eddig látott válságokat, vagy az hasonlóakat. Lehet, hogy ez lehet, lehet, hogy majd ezt megmagyarázza nekem, de mindenképpen legitimációs problémák állnak majd fent, főként az eredmény oldalon, az output oldalon, amelyre ön is utalt. Tehát szeretném, hogyha kicsit erre a kérdésre válaszolni, hogyan lehetne a különbözőségeket mérni, az egyensúlytalanságokat mérni a fiskális kereseken kívül. Elnök, most pedig megkérném a professzorainkat, hogy válaszolják meg a kérdéseket, de nem vagyok annyira boldog, mert eh, meg kell kérnem őket arra, hogy 5-5 percben tegyék meg a válaszokat. Katerelli úr, én 5 percben fogom megválaszolni a kérdéseket. Kérdeztek -e engem a eh, fiskális eh, egyenlőtlenségről itt az EU-ban az eurózónában. 6,5% a, a deficit, a, az adósság a 2007 és 2015 között növekedni fog az előrejelés ezek szerint 25 bázisponttal. Tehát nem jelenti azt, hogy csökkenni fog az adósság, de nem olyan magas, mint az USA-ban. Én ezzel érvelek, hogy annak ellenére is ez a probléma, hogy a deficit kisebb, mint az USA-ban, vagy akár Japánban, a piacok sokkal jobban aggódnak Európa miatt. A kamatok, a kamatok magasabbak, mint Japánban, vagy az USA-ban. Tehát én foglalkozok, ezzel a kérdéssel foglalkoztam. Különböző okai vannak ennek. Az egyik az, hogy eh, amit ön is említett, ez a növekedés. Úgy gondolom, hogy a növekedési esélyeket magasabbnak gondolják az USA-ban, mint Európában, és ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. Ezért például mi azzal érve, én érveltem ezzel, hogy ha erősítjük a fiskális politikát túlságosan is, akkor az hibát jelenthet Európa számára, mert ez gátolhatja a gazdasági fellendülést, szükség van a fiskális kiigazításra a jövő évben, de ugyanakkor növekedést is el kell érni Európában hogy a, a, a, reformokkal. Tehát ez az oka ennek, és úgy gondolom, hogy van egy olyan fajta felfogás is, és az igaz is, hogy a monetáris unióban a gyengébb láncemek azok, akik meghatározzák a teljes lánc gyengességét. Ezért érthető a különböző euróországok, ezért is fontos az euróországok hozzáállása. Említettem korábban már azt, hogy amikor a következményekről beszélünk, annak, hogy mit tettnék, akkor, hogyha megszegnek bizonyos szabályokat, ez, ez, ennek pozitívnak kell lennie, hogyha például egy ország jól viselkedik, akkor ez plusz eszközöket kaphat nincsenek pénzügyi szankciók, de a fő elképzelésem az az lenne, az volt, hogy 2003-tól kezdve az volt a gond, hogy az országok megszekték a szabályokat, és semmi nem történt. Tehát ezt mindenképpen figyelembe kell venni valamilyen módon. Mindenképpen kellenek szankciók, hogyha egy ország nem jól viselkedik, ha jól viselkedik, akkor pedig meg kell jutalmazni az, hogy hogyan mérjük fel a nem fiskális jellegű egyenlőtlenségeket, nem hiszem, hogy ne lennéne a közgazdászoknak eszköze. Az egyik például el lehet mondani, hogy a gazdaság nem egy exakt tudomány, de vannak olyan esetek, amikor túl magas, meg lehet mérni azt, hogy a külső picit magas-e vagy sem. Nem lehet azt mondani, hogy egyetlen egy mércét lehetne alkalmazni, de azt sem mondanám, hogy a gazdaság tudományban nem lehet egyáltalán semmilyen indikátort alkalmazni. Köszönöm szépen. Collignon professzor úr következik. Már korábban is elmondtam, hogy a verseny egy nagyon zavaros fogalom, és nagyon nehéz megmondani ezt, hogy mik a cél, mi a célja a versenyképességnek. Két különböző felfogás van, és az európai vita nagyon is fontos. Az egyik az a német megközelítése a versenynek, ami azt mondja, hogy legyünk, legyünk hatékonyak, a technika nagyon fontos, és árasszuk el jó termékekkel a piacokat. Van egy másik fajta megközelítése a versenyképességnek, amely inkább a költségversenyképességre helyezi a hangsúlyt, arra, hogy milyen nagyobb piaci részesedés lehessen elérni, és mások kárára legyenünk gazdagok. Ez vonatkozik az euróra, illetve az egész globális gazdaságra is. A kettő között bármilyen elképzelés is választunk, különböző javaslatokat kapunk, hogy mi a jó célkötőzése a versenyképességnek, a versenynek. És ez már igaz úr kérdésére is vonatkozik, hogy hogyan lehet hogyan lehet mérni a különbözőségeket. Én nem szeretem ezt a fajta megközelítést. Olyan sokfajta gazdasági elem van, némelyik ezek közül jó, hogyha nincs egyen, nincs, nem egyenlő, hiszen szeretnénk elérni a növekedést, Azt például, hogyha a gazdagabbak fizetnek a szegényeket, ez jó. Hogyha csökkentik az adókat a szegényebb országokban, hogy azzal a befektetőket vonzák, az lehet, hogy nem rossz. Az eszközök ára is ugyanilyen jók lehetnek. Ugyanakkor vannak olyan árak, költségelemek, amelyeket az LKB vizsgál a második pillérrel kapcsán a monetáris patikájában. Vannak olyan kereskedelmi kérdések, a dokumentumban láthatják, hogy vannak táblázatok a EU belüli, EU kívüli kereskedelmet illetően teljesen különböző képet ad. Az egyetlen ország, amely többletet ér el, sőt növekszik ez, mind kül, mind belkereskedelmében az Németország a többiek, ahol strukturális deficit uralkodik már évtizedek óta, a kül- vagy belkereskedelem kapcsán. Tehát meg kell nézni konkrétan minden egyes esetben ezeket a mutatókat, és ez azt jelenti, hogy a gazdasági politikát ezt ez nem megfelelő, meg kell nézni a teljes csomagot, erről beszélni kell. Persze, hogy vannak diszonanciák itt ebben a teremben Európában, különbözők az érdekek, de a lényege a demokráciának az egész lényeg az anciem rezsim óta, hogy megpróbáljuk megtalálni a, a, a konszenzust, megpróbáljuk megtalálni a hibát, ezt megpróbáljuk kijavítani. Az egyik probléma, amivel szembe kell néznünk a jelenlegi helyzet kapcsán, hogy nincsen elég rugalmasságunk, a vitákat rabulejtik az érdekek, és vannak olyan nagy tagállamok az EU-ban, amelyek a saját politikai preferenciáikat szeretnék rá, ráerőltetni a többiekre is és nincsen eszközünk annak irányába, hogy a demokratikus választ megadjuk erre, és azt mondjuk, hogy nem az a legjobb elképzelés. Néha lehet, hogy a legjobb érdeke Németországnak az lenne, hogyha megmondanák neki, hogy ne azt tegyék, amit szeretne. Tehát mindenképpen meg kell változtatni a demokratikus alapjait annak, ahogy politikát hozunk létre az Európai Unióban. És végső sorban mi a gondja, mi a baj a politikai, a gazdasági politikánknak. Én nem hiszem, hogy csak az egyenlőtlenség, ahogy mondtam, hanem van egy elem, amely az európai integráció 50 éve alatt létrehoztunk közös javakat, amelyekben osztoznak az európai állampolgárok, amelyek összekötődnek egymással, amely érint minden egyes állampolgárt, és ezek a, ezek, ezeket a javaknak ezeket a javakat koherensen kell kezelni, mert mert ezek nem lesznek, mert ezek katasztrofálisak lesznek. Tehát egyfajta koherenciára van szükség, és biztosítani kell azt, hogy az egyik lépést amit megtettünk egyik irányba, azt ne tegyük semmisé. Megtettünk egy ilyen lépést, hogy létrehoztuk az eurót. Nem a makrogazdasági irányítási eljárások ter- tekintetében hoztuk ezt meg, tettük ezt meg. Nem csak arról van szó, hogy egyik országban magasabb az eladósodás, mint másik országban. Eddig senki sem tudta bizonyítani azt, hogy van olyan tagállama az Európai Uniónak, amely, amely nem fizetőképes. Tehát le, nem tudjuk, hogy lesz olyan helyzet, hogy nem tudják fizetni majd a jövőbeli adósságokat. Amivel szembenézünk most, az egy fizetőképességi válság. Voltak olyan országok, amik nem kaptak hozzáférést a piachoz, és ahogy a kollégám is elmondta, Lorenzo Bini Smagi, a piacok nem mindig jól gondolkodnak. Tehát a válasz az az, hogy egy keretre van szükség, hogy likviditást lehessen biztosítani a tagállamok kormányai számára, olyanok számára, amelyek nem tudnak ezekre a piacokra bejutni. Pekingben jártam áprilisban a válság elején, és beszéltem néhány vezető bankárral a Kínai Népi Demokratikus Köztársaságból, és ők azt mondták, hogy nem fogunk semmilyen fajta ezekpapírt venni Európában, mert nem igazán értjük azt, hogy az Európai Unió hogyan is működik. Nincsen végső hitelező, mi ismerjük az amerikai házatát, mi ismerjük az Obama kormányt, mi dollár fogunk vásárolni. Tehát ez a helyzet, hogyha nem fogunk együttesen felépni, akkor ki fognak bennünket törölni. Köszönöm. Most pedig Szapír professzor úr kap szót. Köszönöm. Kárlónak mondom, hogy nem azt akartam mondani, hogy a közgazdaságtudomány nem elég tudományos ahhoz, hogy ezekkel a témákkal foglalkozzon. Azt akartam mondani, hogy kellő pontossággal nem tud válaszokat adni ahhoz, hogy automatikus szankciókat lehessen ezekre a tudományos dolgokra építeni. E, nagyon sok mindent tudunk mondani tudományosan, de te vagy én lehetünk-e gazdasági szempontból annyira tudományosak vagy pontosak, hogy na most akkor elértük azt a pontot, ahonnan indulhatnak a gazdasági szankciók. Nem ugyanezt mondtam tehát, nem azt jelenti, nem azt mondtam, hogy nem értek egyet az általánosan elfogadott nézetekkel, csak nem tudom, hogy vagyunk-e már ott, vagy tartunk-e már ott. Ugye az, a, az az autoritás, morális autoritás, a, a bizottság legyen az, aki kimondja, hogy van egy probléma, és aztán kezdjük el a vitát. És ne pedig ne az legyen, hogy elrejtőzünk az leegyszerűsített szabályok mögött, és arra építünk, arra építjük a, a, a lépéseinket. Szerintem az nem működik. Nem akarok hosszasan beszélni, megint csak a legitimitásról. Én nem tudtam magamban sem eldönteni, hogy mi történt Németországban 2003-ban. A német kormány arra az álláspontra helyezkedett, hogy az Európai Bizottság által tervezett lépések nem elfogadhatóak, nem legitimek és az egész rendszert tönkretette. Én nem tudtam egységes álláspontra jutni saját magammal sem, mert mindig nehezemre esett megítélni azt, hogy Németország akkor volt-e abban a pénzügyi helyzetben, olyan pénzügyi helyzetben volt-e, amely nem csak a német államháztartást veszélyeztette, hanem az egész európai eurozónáét. Én nem tudtam ezt a, a következtetést levonni, nem tudtam ilyen értékítéletet mondani. Én akkor a bizottságnak dolgoztam, és nem tudtam azonosulni a bizottság álláspontjával, amely kimondta, hogy itt az ideje Németországot szankciókkal sújtani. Én közgazdászként nem tudtam ezt kimondani. Nem tudtam azt mondani, hogy Németország borzalmas dolgokat művel, amely saját magát is veszélyezteti, meg az egész eurozónát is. Nem tudtam ilyen következtetéseket levonni. De azt láttam, hogy Németország, amely kierőszakolta a stabilitási paktumot, és amely, és ezzel, ezt lehet vitatni, egy jövőképet akart rákényszeríteni mindenkire, egy stabilitási horgony akart lenni, úgy döntött, hogy nem tartja be azokat a szabályokat, amelyeket ő hívott életre, azt tudtam és láttam, hogy ez aláássa a rendszert. Nem a gazdasági politikájával ásta alá a rendszert, hanem a politikai ö, lépéseivel. És ez, ezek nehéz idők voltak. Én úgy láttam, hogy nem volt legitima helyzet, mert nem lehetett valós vitát elkezdeni. Nem az volt a probléma, hogy Németország megszegte a 3%-os szabályt, hanem az volt a probléma, hogy aláássa, pusztulásba viszi az egész rendszert. És én azt kérem, hogy beszéljünk a tényleges problémákról. Ne bújjunk el a számok mögött, mert azok a számok eleve nehezen megmagyarázhatóak a polgárok felé. Hogyha problémát látunk, akkor be kell mondani, hogy ott problémát azonosítottunk ehhez vezetői képesség kell és erkölcsi autoritás. Katarelli ah, úr szeretne még valamit mondani. Én is csak ehhez eh, szólnék hozzá. Egyetértek azzal, hogy az egyszerű eh, aktiválási pont, az egy, egységes trigger, az nem megfelelő. Sokféleképpen lehet megvizsgálni azokat az adatokat. 2003-ban elmondható adott esetben, hogy Németország nem jelentett problémát. Ezzel tehát egyetértünk. Mielőtt lezárnám ezt a meghallgatást, hadd köszönjem meg a három szakértőnknek, hogy eljöttek, és hadd emlékeztessem önöket arra, hogy Rompoy úrnak még egy hónap áll a rendelkezésére ahhoz, hogy a Task Force javaslatait elkészítse, amelyek arról szólnak, hogy hogyan növelhető a stabilitás a gazdasági irányításon keresztül, és akkor megint csak lesz sok átbeszélni valónk. Köszönöm.